So, dear colleague. Kedves kolléga, hölgyeim és uraim, kezdjük akkor. Jaj, kedves kollégák, örül az elnök úr az terembe belépőknek. Tehát üdvözlök mindenkit itt az ülésen. Szeretne valaki módosítani a napi renden, hogyha nem, akkor a napi rendet elfogadottnak tekintjük. Nézzük a kettes pontot. Január 20-21-i ülésünk jegyzőkönyv tervezete, hogyha nincsen ellenvetés, nem érkezik ellenvetés az ülés végéig, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Harmadik napi rendi pont, hasonló, ügy a koordinátorok döntései január 20-i ülésünkről, hogyha nincsen ellenvetés, az ülés végéig, akkor ezeket is elfogadottnak tekintjük. Most pedig négyes pont az elnök közleményei. Szokásos módon az interneten is lehet követni ezt az ülést. Üdvözlöm itt azokat, akik követnek minket Európa minden pontjáról, és természetesen tolmácsolás is van, ezért szeretném arra kérni a kollégákat, hogy lassan beszéljenek, ne pedig gyorsan. Az ötös napi rendi pont a folyamatban lévő trilógus tárgyalások helyzete. Jelenleg csak egy ilyen tárgyalás zajlik. mégpedig a kettős felhasználású termékek ellenőrzéseire vonatkozó rendelet. Február 13-án csütörtökön volt egy ülésünk, és eléggé ígéretes találkozó volt ez. A horvát elnökség ugyanis nagyon elkötelezett amellett, hogy haladjon ezzel az eljárással. Úgy tűnik, hogy van is mozgástér ezzel kapcsolatban. Sikerült tehát előrelépést elérni az átláthatóság témájában a beszámoló jelentéstétel követelményével kapcsolatban engedélyezés, illetve az általános exportengedélyrendszerrel. Természetesen még mindig hátra van az autonóm lista, illetve az emberi jogok kérdése a kibermegfigyelési technológiák exportja tekintetében, és ezen a területen a tanács javaslatokkal élt, amelyek jelen pillanatban nem kielégítőek számunkra. Ezzel együtt azért mégis valamennyi elmozdulás történt. A jelentéstevőnk is itt van, ezért megadom neki a szót. Buchner úr parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ön már a lényeget elmondta. Ez a tanács javaslata. Azt gondolom, hogy nagy előrelépés történt Sikerült ugyanis néhány dolgot megbeszélnünk, amire nem volt lehetőség korábban. Ahogyan ön is elmondta, szükség van még előrelépésekre. A bizottság letett az asztalra egy javaslatot, ami nem elég jó, de nem teljesen. Ezért azt gondolom, hogy jól haladunk előre, és azt gondolom, hogy észszerű időn belül meg tudjuk ezt tárgyalni. Köszönöm, mondja az elnök. A következő trilógus várhatóan márciusban lesz, ugye? Jól tudom, március 26-án vagy valami ilyesmi. Időközben pedig két eh, technikai ülésünk is lesz, tehát előfordulhat, hogy eh, sikerül a megállapodást tető alá hozni, még a következő trilógus során. De természetesen semmi sincs eldöntve, amíg mindenben nem sikerült megállapodni, ugye ez a tárgyalások aranyszabálya. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Hogyha nincsen, akkor a hatos napi rendi pontra fogunk áttérni. Ez egy eléggé fontos téma. A közös kereskedelempolitika végrehajtása 2018. évi éves jelentés. És itt egy egyértelmű üzenet van a szakbizottság részéről, mégpedig az, hogy a koherencia illetve egyéb eh, szakpolitikai területek mellett a végrehajtásra összpontosítsunk, a kereskedelempolitika végrehajtására. Természetesen körültekintőnek kell lennünk a véleményünk elkészítésével kapcsolatban. Ez a második alkalom, hogy ilyen végrehajtási jelentést készítünk, és ebben a ciklusban, parlamenti ciklusban pedig az első. Ez lehetőséget biztosít számunkra, hogy tágabb gondolatokat fogalmazzunk meg, a kereskedelem politika, kereskedelmi megállapodások végrehajtásával kapcsolatos pozitívumokról és negatívumokról. És természetesen a jövőre vonatkozóan is megfogalmazhatunk dolgokat a kereskedelem politika, kereskedelmi megállapodások végrehajtása tekintetében. A jelentéstevőnk jelen van, Warborn úr, parancsoljon, 5 percben kap szót, szerintem ez elég lesz. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Ahogyan az elnök úr elmondta, ez egy éves saját kezdeményezésű jelentés a közös politika végrehajtásáról. Jelenleg a megszövegezés szakaszában vagyunk, és a jelentés tervezett ről a márciusi ülésünkön fogunk tárgyalni. Ezért most egy esz- első eszmecserét tartunk, és ez jó alkalom arra, hogy a kollégák is megtegyék a, az észrevételeiket. A végrehajtás, a kereskedelmi megállapodások végrehajtásáról szóló jelentés készült el a bizottság részéről, illetve egy elemzés. Ez a jelentés alapját képezi, de természetesen a közös kereskedelempolitika a szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtásán is túlmutat. A parlament 2018-ban készített hasonló jelentést, és mivel tavaly választási év volt, a parlament abban az évben nem készített ilyen jelentést. A 2018-as jelentés nagy része ma is érvényes, ezért döntöttem úgy, hogy arra jelentésre utalok vissza, és csak a szükséges részek aktualizálásával foglalkozom a jelentésben, az elmúlt két év változásaival foglalkozom, illetve azzal, hogy például az USA-val való kapcsolatok, a Kínával, Afrikával, a WTO-val fennálló kapcsolataink, a KKV-k, kereskedelem és fenntartható fejlesztés, illetve a folyamatban lévő tárgyalások, illetve a digitális kereskedelem és a szolgáltatások kereskedelme, ezek lennének a fő témái a jelentésemnek. A szabályokon alapuló szabad kereskedelem a legjobb módja annak, hogy az Unió versenyképesebb legyen a globalizált világban. Az Európai Unió lemaradt versenyképesség és növekedés tekintetében, és több szabad kereskedelmi megállapodásokra, illetve kevesebb kereskedelmi akadályra kell törekednünk. A WTO-nak komoly reformra van szüksége, ami próbára teszi valóban a multilateralizmust, illetve azt, hogy együtt tudjunk működni például az USA-val a közös érdeket képviselő területeken. Számos kezdeményezés történt a fellevételi szervvel kapcsolatban a VTO belül és a kazaksztáni miniszteri ülés különösen fontos lesz emiatt. Talán közelebb jutunk majd egy megállapodáshoz az ágazati tárgyalások tekintetében, például a halászat és az elektronikus kereskedelem terén. Kína továbbra is kihívást jelent ugyanis más szabályok szerint játszik, mint a többiek, ugyanakkor viszont nagy lehetőségeket rejt magában a kínai piac az értéke és a mérete miatt. Kanada, Japán, Szingapur, Vietnám volt néhány példa az elmúlt években arra, amelyekkel, amely országokkal kereskedelmi megállapodást kötöttünk, és ezek hamarosan hatályba is lépnek. És természetesen ezen mandátumunk során, illetve a ciklus során a végrehajtás, a megállapodások végrehajtása fontos szempont lesz. Vannak még aláírásra váró megállapodások, és természetesen az Egyesült Királysággal is nagyon fontos tárgyalások zajlanak, de Ausztráliával, Új-Zélandel és Tajvánnal szintén ratifikálnunk kell továbbá a Mercosurral kötött megállapodást. Ezen kívül biztosítanunk kell, hogy az Egyesült Királysággal fennálló kereskedelmi kapcsolataink a lehető legszorosabbak lesznek, ami kedvez az Európai Unió versenyképességének. Majd pedig ott van a kereskedelem és a fenntartható fejlődés kapcsolata az európai zöld megállapodás, illetve a kereskedelemre való kihatásai, amelyek szerintem gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi szempontból egyaránt kiegyensúlyozottak lesznek. A kereskedelemtől várhatjuk a prosperitást és európai értékeink megerősítését. Ne felejtsük el továbbá, hogy a digitális kereskedelem és a szolgáltatások kereskedelme mennyire fontos az európai gazdaság számára. A KKV-ket illetően pedig nagyon fontos, hogy gondoljunk rájuk is, amikor jogszabályokat hozunk, ne pedig csak a nagyvállalatokra. Itt felszólítanám a bizottságot, hogy fejezze be munkáját, a származási önértékelési eszköz kidolgozását, illetve a One In, One Out elv alkalmazását a kereskedelem politika tekintetében. Mivel a jelentés hossza korlátozott, az első jelentés eléggé rövidre sikerült, de természetesen magam is több módosítást fogok majd megfogalmazni, és ez az első alkalom, hogy az új INTA bizottságban az általános kereskedelmi kérdésekről véleményt nyilvánítunk, a várom nagy érdeklődéssel a kollégák hozzájárulását, és a titkárság részéről Remének és Pierónak is szeretnék, illetve Klárának is a csapatomból szeretnék köszönetet mondani, mert nagyszerű segítséget kaptam tőlük. Köszönöm szépen. Mr. Valban. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, árnyék jelentéstevők következik. Kanasz úr. Köszönöm szépen, spanyolul fog beszélni. Köszönöm szépen, Varbarn úr. A Rényó frakció nevében nagy érdeklődéssel várjuk. Megvárom, amíg felteszi a fejhallgatóját, mondja a képviselő úr. Tehát köszönöm, elnök úr, köszönöm Barbarnőr. A Rinyó nevében érdeklődve várjuk az együttműködést ezzel az éves jelentéssel kapcsolatban. Annak érdekében, hogy foglalkozhassunk azokkal a kérdésekkel, amelyek a nemzetközi kereskedelmet érintik általánosságban. Ugyanis a nemzetközi kereskedelem előnyein túl a megállapodásaink fontossága, a szabályalapú kereskedelem tekintetében vannak olyan akályok, hogy a kereskedelemnek mi a célja ma, és hogyan tudunk együttműködni. Tisztában kell lennünk azzal, hogy bizonyos axiómák, amelyeket gyakran ele, el, elmondtunk már itt a szakbizottságban, és megkérdőjeleződnek. Az állampolgáraink nagy része ma már nem érzékeli, hogy mennyire pozitív maga a kereskedelem, hogy hogyan járul hozzá a prosperitáshoz. Ezért meg kell értenünk, hogy negatívan érinti őket az, vagy pedig nem kapnak, nem vállalnak részt annak előnyeiből. Ezért tisztában kell lennünk azzal, hogy a kereskedelem jóságával, pozitív jellegével kapcsolatos nézeteket pozitívabbá kell tennünk, és természetesen a kereskedelem politika nyomon követését meg kell valósítanunk, ugyanis tisztában vagyunk azzal, hogy az állampolgárok számos aggályt fogalmaznak meg azzal kapcsolatban, hogy a kereskedelem a környezetvédelemre például, az iparra milyen káros hatással lehet. Ezért eltávolodnak az állampolgárok ettől a témától, a kereskedelmi megállapodásokról, meg kell értenünk tehát ezt, és figyelembe kell vennünk, meg kell erősítenünk, meg kell újítanunk a diskurzust, ami a kereskedelemmel kapcsolatos, meg kell értenünk a polgárok aggájait, meg kell értenünk, hogy a kereskedelemmel kapcsolatos narratívát meg kell változtatnunk, hangsúlyoznunk kell, hogy ez mennyire elengedhetetlen országaink jóléte, illetve az Európai Unió jóléte szempontjából. Tehát közelebb kell vinni a polgárokhoz azt, amit teszünk, és az Európai Unió kereskedelem politikájával kapcsolatban ezt ö, szem előtt kell tartanunk, jól el kell magyaráznunk a polgároknak, hogy a kereskedelemben mi a jó, milyen problémák vannak, és szem előtt kell tartanunk, hogy a növekedést, a fejlődést mindenkinek érzékelnie kell ahhoz, hogy támogatni tudja azt. Köszönöm, elnök úr. Muchas gracias. Köszönöm szépen. A többi jelent, árnyék jelentéstevő nincs itt. Nézem, hogy szeretne valaki hozzászólni, valaki más még. Úgy látom, hogy nem. Akkor én hozzáfűznék néhány dolgot. Varborn úr említette, hogy a kereskedelmi egyezményeink kihasználási aránya eléggé öm, alacsony, és ezért ezt javítani kellene. A KKV-k számára nagyon fontos lenne ezt erősíteni, és elérni azt, hogy a KKV-k előnyt, előnyét élvezzék ezeknek az megállapodásoknak. Másodszor az a jelentést olvasva úgy látom, hogy vannak itt van itt néhány apróság, amelyekkel kapcsolatban eltérő véleményen vagyunk a végrehajtást tekintve, mint a, a partnereink, például az állami segítségnyújtás, állami támogatás Dél-Koreával, aztán a Dél-Koreánál maradva az autó alkatrészek kérdése, valamint a vasúti terület Japánnal kapcsolatban. Nem tudom, hogy lehet-e valamilyen módon ezeket a részleteket javítani a kereskedelmi egyezményekben, hogy ezek a problémák nem merüljenek fel a jövőben. Aztán például itt van még a sajtkvóta, kérdése Kanadával kapcsolatban. Ezt nem sikerült megfelelően megoldani. Vannak hézagok, kibúvók, amelyekkel kapcsolatban úgy gondolom, hogy fontos lenne ezeket megszüntetni. Ezek az én megjegyzéseim. már Rodriguez Pinheiro szeretne még hozzászólni vagyok. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sajnálom, hogy a vita elejére nem tudtam ideérni. Én a hatos ponttal kapcsolatban szeretnék mondani valamit, illetve az előadónk, árnyék előadónk nevében szeretném mondani, aki nem tud ma itt lenni. Egy kérdést szeretnék megfogalmazni, illetve néhány érvet szeretnék felsorolni. Ami a kérdést illeti, hogy egyértelmű, hogy a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, kereskedelmi megállapodások kevésbé nő, mint a világ többi részével folytatott kereskedelem. Nem tudjuk, hogy ennek mi az oka. Hogyan alakult a kereslete harmadik országok részéről? Keres, azokkal kereskedünk, akik kevésbé mutatnak keresletet, érdeklődést a termékeink iránt. Tehát szeretném, hogyha ezzel kapcsolatban valamilyen elemzés megjelenne, és szerettük volna tudni, hogy fenntartható fejlesztési fejezeteknek a végrehajtása mennyire hatékony. Úgy gondoljuk, hogy a jelentésben ez nem jelenik meg elég egyértelműen. Minden esetre nagyon pozitívan értékeljük azt, hogy ezt az értékelési elemzési gyakorlatot elvégezzük amelyet 2019-ben nem tudtunk elvégezni a választási időszak miatt, de ez, ahogyan elhangzott már a jelentéstevő részéről is, alapvető fontosságú, hogy elemezzük és vizsgáljuk, hogyan lehet javítani a megállapodások végrehajtását. Frakcióm nagy érdeklődéssel fordul a következő téma iránt, hogy erősítsük meg az eredményességet és a hatékonyságot a fenntartható fejlődésről szóló fejezet tekintetében, illetve annak végrehajtása tekintetében, hogy olyan konkrét fejezeteket is belevegyünk a szövegbe, amelyeknél például úgy gondoljuk, hogy a 21. században nem írhatunk alá olyan megállapodásokat, amelyek nem veszik figyelembe például a nők helyzetét, és alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az emberi jogok kezelése, illetve a nagyvállalatok viszonya és ezzel az aspektussal kapcsolatban szeretném tudni, hogy mi az álláspontja a jelentéstevőnek, illetve a bizottságnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Monel úr következik. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést a jelentéstevőtől, hogy egy kicsit későn érkeztem. Nagyon érdekes ez a jelentés, nagyon sok mindent tanulunk belőle, tényszerű, és a cél az, hogy megmutassuk, hogy az Európai Unió kereskedelmi politikája jó, a szabad kereskedelem jó, minden nagyon jó irányba halad. E, persze nem vártunk mást, de a jelentéstől. De e, van egy megjegyzésem, hogyha megnézzük e, egy, egyezményről egyezményre az előnyöket és a hátrányokat. Nos, látjuk, hogy növekszik a kereskedelmi forgalom, ennek örülhetünk, de van két terület, amelyeken mindig probléma merül fel, vagy a fenntartható fejlődés, vagy a szociális jogok érdekes módon. Évek óta ezekről beszélünk, és ezek miatt mondjuk azt, hogy meg kell változtatni a szabadkereskedelmi egyezmények jellegét. Nézzük meg Dél-Koreát, fantasztikus a dolog, a kereskedelemi volumen növekedett, de sajnos bizonyos egyezményeket még mindig nem ratifikált az egy, a Dél-Korea, és ezért folyamatosan nyomás alatt kell tartanunk ezt az országot, hogy egyezményeket ratifikálják. Aztán, a, aztán Vietnámot nézve is ugyanez a helyzet. Négy-öt év után átadhatjuk a következő parlamentnek ugyanezeket a témákat, mint amit Dél-Koreával kapcsolatban felmerül. Nos, általában jól mennek a dolgok, de azért a növényegészségügy, az környezetvédelem terén még azért mindig felmerülnek problémák a CETA-val kapcsolatban is. Február 17-én egy nagyon érdekes jelentést tett közzé, a videó, és ott is ezekről a kérdésekről volt szó, a környezetvédelmi szabályokról, és a jelentésben nagyon pontosan elmondják, hogy mind a vto val szemben, mind az európai hatóságokkal szemben, a növényegészségügyi, illetve a környezetvédelmi európai sztendereket folyamatosan megkérdőjelezik. Nos, én azt gondolom, hogy a szociális kérdésekben és a környezetvédelmi kérdésekben nem sikerült pozitívra fordítani a mérleget, annak ellenére, hogy általánosságban mindig dicsérgetjük a szabadkereskedelmi egyezményeket. Köszönöm szépen, Stanz úr, köszönöm szépen, ben, köszönöm szépen Jörgennek és a e, munkáját. Köszönjük szépen, hogy köszönjük szépen a fáradozásait és az előadását, bevezetőjét. Két pontot szeretnék említeni. A Tajvánnal kapcsolatos kérdésekben elég egyértelmű az álláspontunk. Talán jó lenne, hogyha ezt az elemet eh, bevennénk a jelentésbe. Lehet, hogy benne is van egyébként, de nem tudtam még elolvasni. Eh, érdemes lenne ezt eh, fölvetni. És a másik dolog a, az eredet szabály kalkulátorokkal kapcsolatban a mi frakciónk ezt támogatta. A biztos asszony, Malmström asszony annak idején nagyon gyorsan válaszolt a levelünkre, és most, most már ezt nem származási vagy eredet kalkulátornak hívják, hanem piachoz való hozzáférési platformnak, most 2020 eleje van, 2020 elejére ígérték eh, azt, hogy ezt a eh, ebben a kérdésben eh, előrelépést érnek el. Jó lenne, hogyha most ez már meg is történne. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló a regimenti asszony az ID-től. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A téma, amiről ma beszélünk, a közös kereskedelem politikát érinti, és így a legfontosabb kereskedelmi szerződésekből, amelyeket az EU kötött, levonhatjuk a tanulságokat, és megállapíthatjuk, hogy milyen lépéseket kell még tenni. Tegnap a Környezetvédelmi Bizottságban az eszmecserén a biztossal már ki tudtam emelni a véleményemet, és engem egy kicsit zavar ez, hogy a kereskedelem politika nem passzol azokhoz az ambiciózus célkitűzésekhez, amelyeket az új bizottság meghatározott élelmiszerbiztonság, egészségügy és környezetvédelem terén. Az állampolgáraink számára ez furcsa, nem őrizzük meg a biodiverzitást, nem csökkentjük a rovar és növény, káros növényírtó szerek használatát, nem támasztunk ugyanolyan követelményeket a hozzánk beáramló élelmiszerekkel szemben, mint amelyeket itt az EU-ban állítunk elő, és hát Európában nem lehet a rák ellen hatékonyan küzdeni jelen körülmények között, és közben megnyitni a piacot olyan élelmiszerek számára, amelyek karcinogének, és mindenféle endokrin hatásuk van. Tehát parlamentként azt hiszem sokkal határozottabban kellene föllépnünk a tisztességtelen versennyel szemben, amely bombázza a piacainkat, és semmilyen szociális környezetvédelmi, környezetvédelmi szabályt nem tart be és azt kellene követelnünk, hogy ezek a politikák következetesek legyenek egymással. Remélem, hogy ezeket az aggályokat így, hogyha kifejeztem, jól tudunk majd együttműködni az előadóval, és egy jó közös álláspontra tudunk jutni. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen. A bizottság részéről Geraldine Emberger van itt, és kérdezzük, hogy tud-e adni nekünk néhány, fel tud-e vetni néhány gondolatot az eredet kalkulátorokkal kapcsolatban. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, hogy meghívtak bennünket. Ez nagyon aktuális, ez az eszmecsere, hiszen most készítjük elő, illetve újra um, elkezdtük a negyedik jelentést uh, előkészítését, ez idén kerül majd uh, ki, és az önök megjegyzéseit felvetéseit komolyan vesszük. Fontos, jó ez az időzítés. A legutóbbi Európai Bizottság 15 új egyezményt kötött. Ez az összes EU külső kereskedem 31%-át fedi le. Hogyha az összes tárgyalás lezárul, akkor ez a akkor ez a teljes európai külkereskedem 45%-át fogja lefedni. Fontos, hogy az új bizottság a végrehajtásra koncentráljon. Az új kereskedelem végrehajtási tisztviselő fontos szerepet játszik majd. Az egyik célkitűzés az, hogy az FTA-ket, tehát a szabadkereskedelmi egyezményeket és az Európai Bizottsági Kereskedelmi Politikát megvalósítsuk, de közben ez arra is szolgál, hogy kiemeljük azokat a témákat, amelyek működtek, és azokat a pontokat is, amelyek gyenge pontok, vagy nem működtek. Ön említette azt, hogy a szabadkereskedelmi egyezmények hozzájárultak az, hogy növekedett mind az export, mind az import, például a CETA, de Japánnal kötött egyezmény is, ahol a számok most már jelentősen magasabbak, mint az egyezmény megkötése előtti három évben. A kereskedelmi egyezmények segítenek abban, hogy számos országban a kereskedelmi akadályokra felhívjuk a figyelmet, ezeket leépítsük, de ahogy az elnök úr is mondta, vannak kibúvók, hézagok, és ezeket mindenképpen meg kell eh, vizsgálni ezek kérdését. Az első és legfontosabb téma a kereskedelmi egyezmények kihasználása, illetve a preferenciák kihasználása. Ez egy nagyon fontos marker, nagyon fontos jelzőszám számunkra. Nem ez az egyetlen, és eh, elég hozzávetőleges becslést ad ez nekünk, de minden esetre akkor is fontos, az Európai Bizottság kikalkulálja ezeket az arányokat a statisztikák alapján, amelyeket a partnerországok vámhatóságaitól kapunk. Eltérő módszerek vannak ezzel kapcsolatban, úgyhogy mondjuk Egyiptomot korával összehasonlítani nem olyan egyszerű. És még bonyolultabb, a 2007-2018-2019-es egyezményeket összehasonlítani. Miért? Mert minden országban más országcsoportokról van szó. Mind dolgozunk itt most, ez több fronton dolgozunk. Igyekszünk több országot meggyőzni arra, hogy adják át az adatokat. 2019-ben 26 adat csomagot kaptunk. Aztán az új egyezményekben kötelezzük a partnereket arra, hogy szabályos időközönként adjanak adatokat. Azon is dolgozunk, hogy megértsük, hogy egyes országok vagy partnerek miért nem használják ki a szabadkereskedelmi egyezményeket, illetve preferenciákat, illetve egy új portálon is dolgozunk, amelynek köszönhetően főleg a kis felhasználók számára jobb hozzáférhetőbb információk lennének az FTA-kről közben az eredet az eredet meghatározási kalkulátor, illetve az eredet meghatározási önértékelési eszköz bemutatásán is dolgozunk. SAP, illetve más cégekről is lehet itt szó, de nem ezt nézzük meg, hanem azt nézzük meg, hogy meg, tehát egy, egyes egyezmények, például Japán vagy CETA egyezményekben megnézzük az eredet meghatározási szabályokat, és innentől e, kiindulva interaktívan dolgozunk a felhasználókkal, termékkódot e, lehet beadni itt, e, és több információt kapni arról, hogy ez az adott termék megfelel-e az eredet szabályoknak, tehát az egyezmény vonatkozik-e rá, vagy nem. Ez az új eszköz, ez lépésről lépésre épül föl, felhasználókkal, üzleti vállalkozásokkal, KKV-kkal együttműködve dolgozunk ezen, és javítgatjuk ezt. Azt gondolom, hogy egyre jobban tökélesedik a rendszer, gépi fordítás van ez, ebben a, ezen a portálon, amely egyre jobban működik különböző nyelvek között, és különböző információkat lehet találni az FTA-kről is. Képzünk, továbbképzünk, tájékoztatunk a tagállamokban. Ez mind előkészítés alatt van. Aztán vannak egyéb témák is, amelyek felmerültek, például Kanadával kapcsolatban a sajtkvóta illetve Dél-Korea problémái az autó, alkatrészek és ezek standardjai. Nos, ezek a e, hézagok, e, kibúvók, ezek e, léteznek, akkor is léteztek volna, hogyha nem hoztunk volna, nem írtunk volna alá egy ilyen egyezményt. Azonban az, az, az FTA-k interpretációit, interpretációi eltérhetnek. Mi a bizottságokban minden szinten, technikai szinten, de közös együttes bizottsági, illetve bizottsági szinten is felvetjük a e, kérdést, például a sajtkvóta kérdését Japánával e, kapcsolatban felmerült a az eredet szabályokra vonatkozó interpretációs kérdés, mely termékek vagy e, cégekre vonatkozik ez. Nos, igyekszünk a lehető legátláthatóbban dolgozni. Nyilván tudják, hogy most éppen egy weboldalon dolgozunk, amelyen a különböző bizottságok napirendjeit és egyéb dokumentumait megosztjuk. Folyamatos párbeszédben vagyunk a partnerekkel, eh, hogy meggyőzzük őket arról, hogy az adott termékeket tegyék fel a weboldalra. A DST fejezetek hatékonysága, ez szintén egy fontos téma. Ezeket a fejezeteket, ez az e, először a dél-koreai egyezményben jelent meg, az ex post értékelés folyik ezzel kapcsolatban. Múlt hé- évben Dél-Koreával kapcsolatos ex post értékelést tettünk közzé. E, megtörtént ez a közép-amerikai országok, az andok országok, mediterrán országok e, e, viszonyában is. Ezekkel ugyan ezeket a fejezeteket még ezek nincsenek meg ezek a fejezetek, vagy nem kötöttünk ilyen fejezeteket, de ennek elébe menve értékeljük ezeket a kérdéseket. De még egyéb témák is felmerültek, különös tekintettel az, hogy a kereskedelem miért növekedett lassabban az FTA kereskedelem, mint általánosságban a kereskedelem. Nos, erre a következőket kell mondanom. A globális gazdasági kontextust mindig figyelembe kell venni, illetve ezen kívül egyéb feszültségek, kereskedelemkorlátozások is felmerülnek, illetve egyéb elemek. Említettem, amikor a jelentést röviden bemutattam, hogy vannak olyan kereskedelemkorlátozások, korlátozások, mint például Törökország esetében, ahol egyre növekszik a kereskedelem korlátozó intézkedések száma, ez az egyik legfontosabb partnerünk pedig Kína, és az USA kereskedelem pedig az összes kereskedelem 30%-át teszi ki. A kereskedelem ezzel, ezen országokkal növekszik, és ezzel az arány az FTA e országokra vonatkozóan pedig csökken. Ezzel lezárnám, lehet, hogy már túl sokat beszéltem, várom a további együttműködést. Köszönöm szépen, köszönöm Marborn úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, kedves kollégák, a hozzászólásaikat. A lehető legtöbb megjegyzést igyekszem majd belefogalmazni a jelentésbe. Persze vannak politikai eltérések, és egyes esetekben nehezebb, más esetekben könnyebb lesz felvenni a felvetett megjegyzéseket. Van egy pont, Kanyasz úr által felvetett kérdés, aki nagyon szenvedélyesen beszélt a percepcióról, arról, hogy a bolgárok hogyan érzékelik a kereskedelem hatásait. El kell mondanunk, hogy az az emberek a mostani felmérés szerint jobban látják, többen látják a kereskedelem, szabadkereskedelem előnyeit, mint az előző Euróbarométer felmérés során. Az európaiak 60%-a gondolja most úgy, hogy ők személy szerint előnyt élveznek az európai kereskedelemből, ez 16 ponttal több, mint az előző felmérésben. Szerintem mi látjuk úgy, hogy nem annyira jó szabadkereskedelmi egyezmény esetleg, mint amilyet elképzeltünk volna az emberek, nem így látják. Ezt meg fogom említeni a jelentésben, Kanyász úrral együtt fogok működni abban, hogy találjunk arra módot, hogy hogyan tudjuk akkor még jobban növelni azok arányát, akik érzik a kereskedelem előnyeit. Ami az időkeretet illeti, márciusban lesz a jelentéstervezet második vitája. Az előzetes jelentésem, vagy a jelentéstervezetem csütörtökre készül el, ezt mindenki elolvashatja, kommentálhatja, és aztán lesznek módosítási határidők, ez nem más, mint március 24-e. Köszönöm szépen a hozzászólásaikat. Köszönöm szépen, Barbon úr, ezzel lezárjuk a hatos napi rendi pontot. And we will switch to... És folytatjuk a munkát a hetes napi rendi pontunkkal, ami az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között nemzeti levélváltás a fűszerezéssel előkészített hús tekintetében biztosított VTO engedmények módosításáról, és Vorborn úr az előadónk. Köszönöm szépen, elnök úr! Tulajdonképpen a parlament beleegyezik abba, hogy a tanács megállapodjon a svájci államszövetséggel, hogy módosítsuk a VTO engedmények eh, módosítását, és ez a fűszerezéssel előkészített húst érinti. a bizonyos importőrök megpróbálták megkerülni a rendelkezéseket, sózták, borsozták, ízesítették, fűszerezték a húsokat a határ előtt, és aztán amikor bekerült Svájcba, akkor a határ másik oldalán lemosták ezeket. A svájci parlament elfogadott egy olyan intézkedést, hogy ezeket a tarifákat befagyasztotta. Ez 2016. július 16-án lépett hatályba, és mivel az EU a legjelentősebb kereskedelmi partnere Svájcnak, megpróbálta ezt két oldalon megoldani, nem sikerült, de 2017-ben végül arra került sor, hogy a WTO-ban keresse jogorvoslatot az EU, azt mondta, hogy ez nem kompatibilis a WTO szabályokkal. Ekkor Svájc beleegyezett abba, hogy megváltoztassa ezeket az engedményeket. A WTO ezt megengedte, és a leginkább érintett tagokkal folytatott tárgyalásokat, ugye az EU is ilyen. Mi volt a megoldás? Egy megállapodás, amelyet levélváltással kötöttek meg, a fűszerezett húsok vámtarifáit emelik, 791 euróról 100 kiló esetében 2143 euróra, Viszont a negatív hatások miatt, ugye ez az exportörökre negatív hatással van, Svájc felajánlotta, hogy 1200 tonnával növeli a marhahúsra vonatkozó WTO vámkontinges, tehát az EU olyan kvótát kap, amely gyakorlatilag helyreállítja a régi hozzáférést a fűszerezett húsok esetében. A kétoldalú svájci EU-s megállapodás nem változtat semmit, ez a közös kereskedelmi politikával összhangban van, ettől függetlenül a parlament jóváhagyására szükség van ahhoz, hogy a tanács ezt megköthesse ezt a megállapodást. Én ezt eléggé technikai dossziénak tekintem, tehát itt csak arról van szó, hogy megadjuk az egyetértésünket, ezt javaslom a kollégáknak. Köszönöm szépen! Árnyék előadókat nem látok, de Karin a Rinyútól itt van. Köszönöm szépen, sajnos a kollégám nem tudott eljönni ma, úgyhogy én fogom őt helyettesíteni. Először is szeretném Valbargónak megköszönni a jelentés tervezetét. Ahogy hallottuk, az EU-svájci kapcsolatok nagyon fontosak, és különösen fontosak, hogyha a hús területére érkezünk. Az EU a legnagyobb beszállító, húsbeszállító Svájcba. Ezért tehát életbe vágó, hogy kiigazítsuk a megállapodást az EU és Svájc között annak érdekében, hogy elkerüljünk minden problémát. A Renew árnyék előadója tehát támogatja azt, hogy a javasolt kiigazításokkal egyetértsen a parlament. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még valaki, aki szót kér, ha nem, akkor természetesen én a bizottságot kérdezném, Don Bedford urat, aki az Agri Főigazgatóságtól az érintett osztályvezető. Tudomásom szerint ezt egyébként már ideiglenesen alkalmazták a parlament egyetértése nélkül, ezt a módosítást. Ez elég szokatlan, hogy ebben a bizottságban ezzel szembe süljünk, nagyon világos megállapodásunk van, és az, azt írja az elő, hogy a parlament egyetértése jóváhagyása nélkül semmilyen ilyen megállapodást nem lehet alkalmazni. Tehát a kérdésem az az, hogy a DG Agri esetében ez miért nem olyan megszokott, mint a DG Trade esetében. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok, mondja a bizottság képviselője, mindjárt rátérek a kérdésére, lehet, hogy egy kis félreértés van itt. De azért előbb a teljes képet megadnám gyorsan. Ahogy az előadó is mondta, nagyon kielégítő végeredménye lett ennek a folyamatnak. Több mint négy éve zajlott ez a vita Svájccal. Egyoldalúan növelték a vámtarifákat, a svájci parlament ezt elfogadta, és a VTO kötelezettségükön túlléptek, és végül miután mi a VTO-ban panaszt tettünk, Svájc beindította a megfelelő folyamatot, viszont ehhez az kell, hogy kompenzációról tárgyaljon, és mondanám, hogy ez 20 millió euróról van szó vámtarifákban, amelyet a mi exportőreink fizetnek meg annak érdekében, hogy a termékeiket Svájcba exportálhassák. Tehát sikerült letárgyalni egy kompenzációt, 1200 tonna ez, 600 tonnás alkontingenst, azt csak a fűszerezéssel előkészített marhahús számára tartunk fenn, és azt is vállalta, hogy alacsonyabb tarifacsoportba fog besorolni bizonyos más kategóriákat, tehát ez az Európai Unió számára megfelelő, mint kompenzáció. Most pedig a kérdésére válaszolva azt mondhatom, hogy a megállapodásban semmilyen kötelezettségvállalás vagy engedmény nincs az EU részéről. Tehát itt csak Svájc által adott kompenzációról, engedményről van szó azért, hogy kompenzálja a tarifanövelést, amely ugye túllépett a WTO lehetőségeken. Tehát itt nincs arról kérdés, hogy az Európai Uniónak bármit is, bármi új rendelkezést is alkalmazni kellene. Tehát ez a megállapodás az Európai Uniónak ad lehetőséget, és mi Svájcnak biztosítjuk, hogy Genfben le tudják zárni ezt a folyamatot ezekkel a változtatásokkal. Svájc a belső jogszabályai értelmében az időzítést kell, hogy már jóvá hagyva tudja használni, amire Genfben kerül sor. De ennek ellenére Svájc egyoldalúan megint úgy döntött, hogy ezt a kompenzációt jövő év január 1 már bevezeti. Tehát nem most, hanem jövő év január 1 be fogják ezt vezetni, akkor is, hogyha a vto ban az eljárás lassú és nem ér véget időben. Tehát ahogy mondtam, itt nincs arról szó, hogy ideiglenesen ezt alkalmazzuk, és különösen nem az EU oldaláról. Tehát ami történik az az, hogy Svájc egyoldalúan, és hát azt hiszem, hogy ennek örülnünk kéne, hogy a kompenzációt Svájc hamarabb bevezeti, hamarabb, mint ahogy jogilag kötelezve lenne rá. Ez a mi exportőreinknek is nagyon jó, mert ahogy elmondtam, évente pluszban 20 millió eurót fizetnek ki a vám miatt. Tehát ez pozitív, ez a fejlemény az Európai Unió számára, de mondom, az Európai Unió nem alkalmaz semmit ideiglenesen, az Európai Bizottság sem alkalmaz semmit ideiglenesen, és nyilván, a, ahogy a tanács formálisan megködötte a megállapodást, a megállapodást, a parlament pedig eh, beleegyezik, akkor lép az életbe. Köszönöm, mondja az elnök, tehát akkor tulajdonképpen a svájci oldal eh, teszi meg a lépéseket, és ők léptek egyoldalúan most is. Köszönöm szépen, és köszönöm a az Agri főigazgatóságtól azt a megerősítést, hogy a parlament beleegyezése nélkül nem lépnek. Orborg úr, köszönöm szépen, elnök úr, nincsen most kiegészíteni valóm ehhez. Köszönöm. Akkor a módosítók határideje február 25-e, és majd március 17-én fogunk szavazni. Akkor megköszönöm az ezzel kapcsolatos munkát, és következik a nyolcas napirendi pont, véleménytervezet, 2020 júniusi csúcs találkozó előkészítéseként a tanácshoz, a bizottsághoz és az LKS-hez intézett a keleti partnerségről szóló ajánlásról. Az előadónk a zöld frakcióból, Markéta Gregorová, megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Én most szeretném bemutatni a véleménytervezetet, amit ugye a tanácsnak, a bizottságnak és az LKS-nek e készítettünk, ugye a keleti partnerség témájában, ugye a 2020-as csúcsra. Örményország, Azerbajdzsán, Fehér Oroszország, Grúzia, Moldova, Ukrajna és természetesen az EU eh, érintett itt, ugye ezzel a hat országgal eh, bonyolítjuk a kapcsolatokat, és most már a Prágában megszületett keleti partnerség tizedik évfordulóját ünnepeljük. Ez a kölcsönös együttműködés mindkét oldalnak előnyére válik. Nagyon szoros, csak a politikai kapcsolatok, a gazdasági integráció megvalósulhat, és a közös kihívásokat tudjuk kezelni ennek a platformnak a létrehozásával. A keleti partnerség szilárd keretet biztosít a több oldalú és a két oldalú együttműködéshez, és hangsúlyozni kell a kölcsönös együttműködés fontosságát, és azt is kiemelném, hogy nagyon fontos a megállapodás teljes végrehajtása, és azt is kiemelném, hogy ez nem megy szembe sem az európai zöld megállapodással, sem az éghajlatváltozási célokkal. A régió gazdasági integrációját segíti ez, a digitális gazdaság, a fokozott összekapcsoltság is javul, nagyon fontos a segítségnyújtás, amelyet az Európai Unió nyújt, és ez mindig a demokráciát és a reformokat kell, hogy elmélyítse, miközben ugye a szomszédság stabilizálását segíti. Én még mindig bizonyos aggályokat kell megfogalmazzam a korrupció, az adó elkerülés témájában, tehát ezzel foglalkozni kell. Továbbra is finanszírozzuk ezt az eszközt, és a bizottsághoz fordulok, igyekezzenek stabilizálni a helyzetet, és nem mozduljanak el a reformokkal, a demokráciával kapcsolatos standardoktól. Köszönöm szépen a figyelmüket, várom a kérdéseket, és természetesen a módosító indítványaikat. Nagyon szívesen együttműködök tehát az összes árnyék előadóval. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és akkor következnek az árnyék előadók. Először Szandra Kárnyéte a néppárt képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is azt mondanám, hogy megpróbálom nem elismételni, amit Gregorová asszony, az előadónk elmondott. Mert eh, az ő általa készített véleménytervezet rövid, de nagyon átfogó, lényegre törő. A keleti partnerség, ugye ami 2009-ben indult, egy béke kezdeményezés volt, és senkivel szemben nem lép fel. Ezt szeretném kiemelni. Az EU társulási megállapodást kötött tehát Moldovával, Ukrajnával, Grúziával, és aztán átfogó és bővített partnerségi megállapodást Örményországgal, egy újabb keret megállapodást Azerbajdzsánnal, és átláthatóbb kötelezettségeket vállalt Fehér Oroszországgal szemben. És ez a partner kapcsolat igen nehéz, bonyolult geopolitikai körülmények között alakult a megállapodások végrehajtása nem volt könnyű. De mi itt a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban mindig az emberekre figyeltünk oda, arra, hogy az állampolgárok együttműködhessenek egymással, és a kereskedelmi megállapodásokat, partnerségi megállapodásokat mindig megszavaztuk, hogy őket támogathassuk. Ezért tehát csak üdvözölni tudom, hogy ezek a keretek megszülettek, a rigai 2015-ös keleti partnerségi csúcson négy prioritást határoztak ugye akkor meg, és ezt, ezeket a vélemény jól kiemeli, piaci lehetőségek, gazdasági fejlődés, intézmények és jókormányzás erősítése, összeköttetés, energiahatékonyság, környezetvédelem, éghajlatváltozás, mobilitás és az emberek közötti kapcsolatok erősítése. A néppárt támogatja ezt a véleménytervezetet, ahogy az előadó asszony Gregorova asszony ezt elkészítette. Fontos a gazdasági integrációt megerősíteni a keleti partnerség országaiban. És azt is hangsúlyozzuk, hogy mennyire fontos, hogy az átfogó szabadkereskedelmi és partnerség és együttműködési megállapodásokat valóban teljes egészükben végrehajtsuk az EU és az érintett hat ország között. Miért? Mert több üzleti lehetőséget nyújtanak ezek, kereskedelmet lendítenek fel. Azonban a keleti partnerség országait arra kell felhívnunk, hogy a segítségnyújtást jobban koordinálják, a gazdasági reformokat hajtsák végre, a pénzügyi és a bankszektorban is, és adóreformokra is szükség van. Az Európai Bizottságtól még azt is kérjük, hogy nyújtson pénzügyi segítséget, mikrogazdasági segítséget, ahogy ugye a szomszédsági fejlesztés és nemzetközi együttműködési eszközben ez le van írva. 2020 júniusában lesz ugye a következő keleti partnerségi csúcs, és reméljük, hogy ez majd új lendületet ad a folyamatnak, és nagyon világos politikai víziót, politikai képet is fest arról, hogy hogyan is nézzen ki a keleti partnerség a jövőben. Remélhetőleg ez egy hosszú távú EU-s politika lesz. Zárásként pedig csak annyit mondanék, hogy köszönet illeti az előadóasszonyt, az Európai Bizottságot is, és az Európai Külügyi Szolgálatot is. Köszönjük szépen a támogatásukat, amelyet a mi parlamenti munkánkhoz nyújtottak a keleti partnerség területén, és ez különösen igaz a nemzetközi kereskedelemre. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen az SND nevében, Ima. Köszönöm szépen, elnök úr! Nincs itt kollégánk, Mihály Tudós, aki az árnyék a szociáldemokrata frakció részéről, ezért én fogom felolvasni az ő szempontjait. Az SND nevében szeretném kiemelni, hogy mennyire fontos a keleti partnerség, ami az együttműködés és az integráció folyamatát fűzi szorosabbra. Sajnálatos módon a keleti fronton számos esemény komoly hatással volt a partnerség alakulására. Azt gondolom, hogy két fő feltételre van szükség ahhoz, hogy privilegizált partnerségünket meg tudjuk őrizni. Először is a reformokat fel kell gyorsítani a keleti partnerség országaiban, ugyanis ezek a reformok nem egy kedvezmény, amit az Európai Unió ad, a, vagy szívesség, amit az EU ad a tag, ezen országok számára, és ugyanakkor viszont fontos azt látni, hogy a támogatást kézzelfogható eredményekre váltsuk át, ami az állampolgárok napi életét megjavítja. A keleti partnerség országainak polgárai számos intézkedésből részesültek, mint például Moldova esetében a vízum liberalizáció, Ukrajna esetében, illetve hamarosan ez megtörténik Belarusszal kapcsolatban is. Elsősorban az üzleti környezet fellendítése, illetve az infrastruktúra további fejlesztése jelent fontos szempontot. Továbbra is fontos javítani a keleti partnerség országainak, polgárainak életkörülményeit, és az összekötöttséget javítani. A Jászi Ungeni eh, Romániával és Moldovával összekötő csővezetéket is meg kell valósítani. Az energiabiztonság nagyon fontos pillérje az európai partnerségi politikának, a közvetlen szomszédságunkban. Ezen kívül pedig szeretném hangsúlyozni, hogy ezen keleti partnerségi országok, Belarus kivételével, olyan intézkedések által érintettek, illetve befagyasztott konfliktusok által érintettek, amelyek az, ég, az üzleti környezetre is komoly hatással vannak. Fontos, hogy a korrupcióval, az oligarchák befolyásával, illetve a kormányzás minőségével is foglalkozzon a jelentésében. Fontos a korrupció elleni közelem, illetve a demokratikus intézmények megörő, megerősítése, korrupcióellenes ellenes intézkedések annak érdekében, hogy jogbiztonságot, illetve javuló befektetési környezetet teremtsenek. Azt javaslom, hogy az Európai Unió gyorsabban nyissa meg a belső piacát, az infrastruktúra fejlesztésben vegyen részt, és igazítsa, illetve fejlesz-e saját makrofinanszírozási eszközét, majd pedig saját magam nevében csak két dolgot szeretnék hozzátenni. Szeretném figyelembe venni a véleményben, hogy milyen fontos szerepet játszik a civil társadalom a kapacitásépítésben, és az ellenőrzésben, amelyet az Európai Bizottság biztosíthat a civil társadalom számára. Azt gondolom, hogy a bizottságnak további szakmai segítséget kell nyújtani a keleti partnerségnek, hogy javítsa a külső befektetési keretrendszert, különösen az előrejelezhetőség, bizt biztonság, illetve befektetésvédelem terén köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök a Rinyó nevében. Karlsbro asszony, Urmas Paet nevében szólalok fel. A keleti, partnerség, keleti partnerség országai kulcsfontosságú partnerei az Európai Unióban, és ez a kereskedelemre is vonatkozik. A hat ország Összesen, összességében az EU tizedik legnagyobb kereskedelmi partnere, Grúzia, Ukrajna, Moldova és Azerbajdzsán esetében a legfontosabb kereskedelmi partner, Belarus esetében pedig a második legnagyobb kereskedelmi partner. Fontos adományozó és befektető. A társulási megállapodás, illetve az átfogó szabadkereskedelmi területek létrehozása Ukrajnával, Moldovával, Grúziával nagyon fontos magas szintet értek el. Ezen megállapodások sikeres végrehajtása kiemelten fontos azért, hogy tovább erősítsük ezt az európai utat. A jogállamiság, illetve a korrupció elleni küzdelem szintén javítják az üzleti környezetet és ösztönzik a befektetéseket a régióban. Ezen kívül hangsúlyoznám még annak fontosságát, hogy a demokratikus fejlődés illetve a civil társadalom milyen fontos szerepet játszik. Az Európai Unió pénzügyi és technikai támogatást nyújt a reformok számára, illetve a megállapodások végrehajtásához. Köszönöm a jelentéstevő munkáját, köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök más árnyék jelentéstevő nincs jelen, kére valaki még szót a jelenlévők közül, hogyha nem, akkor Valdilis Maragosz úrnak fogom megadni a szót, aki egységvezető Örményország, Azerbajcsán, Belarus és keleti partnerségért felelős a DG NIR részéről. Itt van, nincs. Akkor az LKS részéről Anna Repujo Grau, a keleti partnerség szakpolitikai felelőse parancsoljon. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, hogy megadták nekünk a szót, és köszönöm ezt a vitát, illetve köszönöm ezt a kezdeményezést, hogy a szakbizottság, az INTA szakbizottság hozzájárul az AFET ajánlásához. Azt gondolom, hogy ez a vita nagyon időszerű, ugyanis tudják, tavaly a eh, tanács megbízta a bizottságot azzal, hogy hosszú távú szakpolitikai célkitűzéseket fogalmazom meg a 2020-at követő időszakra, és jelenleg egy olyan közös közleményt készítünk el, amely tartalmazza e szakpolitikai célkitűzéseket. Ezt a szöveget márciusban fogjuk elfogadni, majd pedig ezt tanácsi következtetések követik, illetve a csúcs találkozói nyilatkozat előkészítése, ahogyan önök említették már, erre a csúcs találkozóra június 18-án kerül sor. A jövőbeli célkitűzésekkel kapcsolatos reflexiónk arra konzultációra alapoz, amelyre tavaly került sor. Itt nagyon komoly konzultációk folytak, több mint 200 hozzájárulást kaptunk az érdekelt felettől, a partnerországokból, tagállamokból, az uniós intézmények részéről, nemzetközi pénzintézetek részéről, az üzleti élet, a tudományos élet részéről, illetve egyes állampolgárok részéről. Nem akartam sokáig beszélni. Két fontos eredményt szeretnék megosztani önökkel a konzultációból. Az egyik az, hogy az EVB konkrét eredményeket hoz, illetve a keleti partnerségi eszköz komoly eredményeket hoz, azon impresszív adatok is alá tudják ezt támasztani, amelyet a képviselők is hangsúlyot változtak az emberek közötti kapcsolatok és összeköttetések tekintetében is. Sokkal kevésbé jó eredményeket sikerült elérni a jogállamiság terén és a kormányzás terén. Itt sok még a tennivaló. A második tanulság a konzultációból az az volt, hogy a jelenlegi keret rendszer, tehát hogy 20 dolgot kell teljesíteni a 2020-ig a Rigában azonosított négy pillér, ezek helyesek és még mindig érvényesek ahogyan az architektúra és az a formátum, amelyet két oldalúak és több oldalú szempontból is meghatároztunk az együttműködéshez. Ami pedig a prioritásokat illeti, máshogyan nem is lehetne, hogy a kapott hozzájárulások nagy része a gazdaságot helyezte nevezte meg elsődleges prioritásként növekedés munkahelyteremtés az egyik legfontosabb aggály, illetve a legfontosabb prioritás az ezen országokkal való együttműködés tekintetében. Ez ugyanakkor, ahogyan önök is joggal említették, a jogállamiságot említették, a korrupció elleni küzdelmet, és úgy határozták meg, hogy ez előfeltétele minden másnak. Lezárásként pedig szeretném megerősíteni, hogy a hozzájárulások és a jövőbeli politika is ragaszkodni fog ahhoz, hogy a társulási megállapodások és a CFTA teljes mértékben kerüljön végrehajtásra, és ez természetesen kiemelt prioritást jelent majd a jövő szempontjából is. Úgyhogy ennyi lett volna, és természetesen várom a további megbeszéléseket majd a csúcs találkozó elődi időszakban. Köszönöm, hogy az elnök, most pedig akkor a bizottságnak fogom megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, jó reggelt kívánok mindenkinek. A DJ Nér nevében köszöntöm Önöket. Hallották már egy pillanattal ezelőtt, hogy az új közleménnyel kapcsolatos tervek hogyan alakulnak. Aktívan dolgozunk együtt a szolgálatokkal, a tagállamokkal, és reméljük, hogy hamarosan az Európai Parlamenttel is együtt dolgozhatunk azért, hogy együttesen megőrizhessük az egységességet és konszenzust e meglehetősen sikeres politikával kapcsolatban, amelyet mindannyian ismerünk, és ahogyan azt igazoltuk is a struktúrált konzultáció során, amelyre a tizedik évforduló keretében került sor. Különösen a struktúrát konzultációból azt a tanulságot tudtuk levonni, hogy eh, elismerik, hogy eh, az átfogó keretrendszer a 20 teljesítendő szempont esetében, a vállalkozások, civil társadalom, állampolgárok területén, illetve a konkrét reformterületeken ezt nagyon jól fogadták, és ezt nagyon értékes kerentrendszernek tekintik a jövőre nézvést is. Szeretném még ezen kívül hozzátenni a jövővel kapcsolatban azt, illetve megemlíteni, hogy hogyan milyen kapcsolatot tartunk a vállalkozásokkal, a civil társadalommal, a társulási megállapodás végrehajtásának kontextusában. Említenék néhány szempontot, ugye az elmúlt időszakban többek között a parlament segítségével sikerült átalakítanunk azt a kapcsolatot, amelyet a civil társadalommal ápoltunk, illetve nemzetközi pénzintézetekkel, ugyanis nagyon sok eh, a segítségnyújtásunk nagy részét a vegyes segítségnyújtás formájában nyújtjuk, annak érdekében, hogy ez a reálgazdaságra is hatással legyen, és ez nagyon sikeres politika volt a CFDA keretében, hogy nagyon sok KKV támogató eszközt biztosítottunk. Elsősorban az IFTA-t aláíró három ország esetében, itt az örmény megállapodásra gondolok a jövőre vonatkozóan, hogy Örményországban is ezt a támogatást meg fogjuk erősíteni, illetve azzal is foglalkozunk, hogy ezt a fennmaradó két országban hogy lehetne ezt megerősíteni. Ami pedig a civil társadalmat illeti, partnerségi megállapodásokat kötöttünk nagy civil társadalmi szervezetekkel, illetve tovább léptünk attól, hogy projekteket, a civil társadalom által végrehajtott projektekről elmozdultunk, mégpedig az önszerveződő szervezetek, mozgalmak támogatása felé, jobb reformok, jobb szolgáltatások a, civil, a polgárok számára, annak érdekében, hogy a civil társadalmat ne csak a reformok szempontjából ismerjék el, hanem a civil társadalom, a polgárok és a politikai intézetek közötti szakadékát hidalása érdekében. Figyelembe veszük természetesen a struktúrált konzultáció során kapott hozzájárulásokat, és javaslatot teszünk egy új, ambiciózós, és ezt szeretném hangsúlyozni, ambiciózós keretrendszer létrehozását, ami a stabilitáshoz, a biztonsághoz, a jóléthez fog hozzájött, járulni a közvetlen szomszédságunkban. Az ellenálló képesség az egyik fő szempont, ahogyan tudják, talán emlékeznek erre, hogy ez volt az egyik a fő aspektus a globális stratégiánknak, különösen a szomszédsági területek esetében, és itt elsősorban a gazdaságok ellenálló képességéről beszélek, befogadó és ellenálló képes társadalmakról, intézményekről, jogállamiságról, végezetül pedig az éghajlat és a környezet ellenálló képességéről. Amikor a partnerországokkal beszélünk erről, akkor azt várjuk, hogy ők is csatlakozzanak a zöld megállapodás kiigazított formájához, ami a körforgásos gazdaság elemeit illeti, természetesen ezen országok eh, helyzetéhez igazítva. Ebben a kontextusban sokkal inkább a stratégiai kommunikációra fogunk központosítani, sok mindent tettünk már a módban. Egy eh, nagyon egyértelmű Európai Uniós márka ki alakítása esetében, hogy az EU for Business, tehát az Európai Unió az üzleti szervezetekért, az üzleti életért, a magánszektor támogatása, ugye az EU az energiáért, az EU Grúziáért, az EU Örményországért, hogy néhány példát említsek, és együtt dolgozunk a partnereinkkel, a tagállamokkal, természetesen az Európai Parlamenttel is, annak érdekében, hogy a polgárokhoz, különösen helyi szinten el tudjuk vinni az információt arról, hogy ez mennyire, miben hasznos számukra. Ami pedig a differenciálást és a befogadó képességet illeti, ez a rugalmasság mellett nagyon-nagyon fontos szempont a felülvizsgált politika esetében, és ez különféle kapott inputokban is nagyon fontos helyen szerepelt, ugyanis van egy olyan elvárás, hogy még jobb egyensúlyra jussunk a differenciálás és a befogadó képesség között, ugyanis ezt a befogadó képességet, ezt meg kell őrizni, tapasztalatot kell cserélni ezeknek az országoknak egymás között, és velünk is. Ugyanakkor viszont differenciált bánásmódra van szükség, hiszen eltérő reformritmussal rendelkeznek. A differenciálás elsősorban a kétoldalú szinten valósul meg, ahogyan tudják, a keleti partnerségben pedig azt reméljük, hogy rugalmas marad és személyre szabott, az egyes partner országok által elő, elért előrelépés tekintetében többet többért, az az elvárás, hogy többet tegyünk az országokért, akik több reformot vezetnek be, és szorosabb kapcsolatot ápolnak velünk. Azt gondoljuk, hogy támaszkodhatunk az elvégzett munkánkra, de figyelembe kell vennünk azokat a jelenlegi kihívásokat is, amelyekkel szembesülünk, például a zöld megállapodás, digitális gazdaság, befogadó társadalom, különösen a fiatalokkal, tehát a partnerekkel szeretnénk szorosabbra fonni a kapcsolatot. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök, a jelentéstevőnek adom meg a szót. Tulajdonképpen nincs több hozzáfűzni valóm. Köszönöm szépen. A módosítók határideje február 24-e, déli 12 óra. Rendben. És akkor március 16-án szavazunk. Most akkor a 9-es rond következik. Ez megint az AFET-nek készített véleményünk, mégpedig a Nyugat-Balkánról, szintén nagyon érdekes napi rendi pont. Bütikoffer úr, a jelentéstevő Reiner, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nyilván mindenki tudja. A vélemény terjedelmében igen korlátozott, úgyhogy eh, tíz pontot foglaltam össze. Ezek nagy része nem vitatott eh, szerintem azokat szeretném most kiemelni, amelyek esetleg vita témáját jelenthetik. A négyes, a négyes pont az Eurázsiai Gazdasági Unió és a Szerb köztesség közötti szabadkereskedelmi megállapodást vizsgálja meg, és azt mondja, hogy ez alááshatja a stabilizációs és társulási megállapodás céljait és a tagság iránti, tagság iránti kérelmet. A hatos napi rendi pont nagyon óvatosan fogalmaz, viszont kiemeli a jó szomszédsági kapcsolatok fontosságát, és itt Szerbia és Koszovó közötti konfliktusra lehet öm, öm, asszociálni a sorok között. A hetes napirendi pont a hetes pont a véleményben azt emeli ki, hogy az Európai Unió összekötetésekre vonatkozó stratégiájában nagy prioritásként kell kezelni ezt a régiót, hiszen semmi értelme a konnektivitásnak, hogyha a szomszédságot nem vonjuk ebbe be. Az utolsó két pont pedig az energia ágazatra vonatkozik és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy olyan projektek mellett ki kell tartani, amelyek az Európai Unió klíma célkitűzéseinek és környezetvédelmi jogszabálynak megfelelnek, illetve az energia közösség által közösség rendelkezéseinek. Köszönöm szépen. Győri, Győri asszony következik. Köszönöm szépen. Magyarul szeretnék beszélni. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a, a munkáját. Ugye neki azzal a nehézséggel is meg kellett küzdenie, hogy ugye a jelentését már el kellett korábban készítenie, mint hogy a bizottságnak az új bővítési stratégiája február 5-ével napvilágot látott volna. Azt javaslom, hogy ennek a kereskedelemre vonatkozó részeit azt dolgozzuk bele ebbe a véleménybe Szeretném, ha megjelennének azok a kulcsszavak, mint a bizalom, kölcsönös bizalom, illetve az érdem alapú megközelítés. Természetesen, és ennek nagyon örülök, ugye a raportőr és ennek a parlamentnek van egy bővítéspárti hozzáállása. A raportőr is említette, hogy nagyon fontos partnerekről van szó, amelyek tulajdonképpen a kereskedelmüknek a túlnyomó többségét már az unióval bonyolítják, az importuknak közel 65%-a, exportjuknak pedig hát ijesztően magas 85%-a irányul az uniós piacra, és azt is látnunk kell, hogy bizony mi jó nagy hasznot húzunk ebből, hiszen egy 9 milliárd eurós többletünk van ebből a kereskedelemből. Mindez azt mutatja, hogy már egy elég jelentős igazodás van a Nyugat-Balkán részéről hozzánk, hogy ebből mikor lesz csatlakozás, azt ugye még mindig nem tudjuk. Emiatt én azt gondolom, hogy pont a négyes pont, amit Bütikó úr is kiemelt, amely aggodalmat fejezi ki Szerbiának a kereskedelmpolitikai törekvései miatt, én itt óvatosabban fogalmaznék, kerülném a némingen, séminget, inkább valami olyan megfogalmazást javasolnék, amelyben felhívjuk a nyugat-balkáni tagjelölt országokat, hogy a kereskedelmi politikájuk alakításakor legyenek tekintettel a majdani uniós csatlakozásra, hogy az összefésülhető legyen az uniós politikával, De azért ne felejtsük el, hogy ezek szuverén államok, amelyek még önállóan alakítják a politikájukat, és már most elég sok megkötést alkalmazunk velük szemben, hiszen a magak a csatlakozási tárgyalások során olyan elvárásokat fektetünk le, amelyeknek a teljesítése nem egyszerű. Tehát én itt egy picit lazítanék az opinionnak ezen a, ezen a, a részén. Amit még szeretnék, ha bekerülne a, a szövegbe, egy kicsit erősebb utalás, hogy a kis- és középvállalkozásokra kerüljön hangsúly, illetve kérném, hogyha ha bekerülhetne az Uniónak támogatni és segítenie kellene Szerbia és Bosznia-Hercegovina WTO csatlakozását. Három nyugat-balkáni ország már tag, Koszovó kivételével mind, de szerintem ez fontos lenne, hogy ezeket a törekvéseket mi segítsük. Köszönöm szépen, elnök úr! Thanks a lot. Köszönöm szépen. Ima következik a Szociáldemokrata frakció nevében. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, én az árnyék jelent jelentéstevőnket helyettesítem, Meli Beckert, aki sajnos nem tud itt lenne, úgyhogy most felolvasom az ő általa írottakat. Az Európai Unió bővítése stratégiai fontosságú lehetővé teszi ez, hogy a régióba kiterjesszük a béke és a prosperitást. békét és a prosperitást, támogatja az adott országokat, ezek Európai Uniós aspirációit, illetve erősíti a kereskedelmi kapcsolatot. A tanácsnak, a bizottságnak és a főképviselőnek azt javasoljuk, hogy, hogy a 2020-as nyugat-balkáni csúcstalálkozó előtt erősítse meg elkötelezettségünket Szerbia és Montenegró felé a tárgyalások megkezdésére. Észak-Macedóniával és Bosznia-Hercegovina és Koszovó felé pedig erősítse a kapcsolatokat. Ez rendkívül fontos, hiszen Albániával és Észak-Macedóniával meg akarjuk kezdeni a tárgyalásokat. Az ajánlásunknak figyelembe kell vennie az új metodológiát a csatlakozási tárgyalásokra vonatkozóan, amelyeket az Európai Bizottság fogadott el, amely világosan meghatározza az értékeket, lehetőséget ad arra, hogy a lezárt fejezeteket újra megnyissák, hogyha a várt reformok nem valósulnak meg. Elvárjuk, hogy a reformok bevezetésre kerüljenek, a jogállamiság, a jogalapú és a szabály alapú kereskedelmi rendszer elengedhetetlen, ehhez beruházás védelmi mechanizmusokat kívánunk bevezetni. A szociális jogok és a polgárjogok védelme is elengedhetetlen, emellett az Európai Unió reformjai az Európai Unió által kezdeményezett reformok a Nyugat-Balkánon hozzájáruljanak a verseny képességhez, a, a szociális jólét javulásához, a, az életminőség javulásához. Javítani kell az infrastruktúrális összekapcsolódást, erősíteni a kereskedelmi kapcsolatokat, és a regionális kereskedelmet. Az Európai Uniós intézményeknek erősíteniük kell a technikai segítségnyújtási finanszírozást a nyugat-balkáni országok számára az előcsatlakozási segítségnyújtás keretében. Hangsúlyozni szeretném azt is, hogy eh, hadd mondjam, hangsúlyozni szeretném azt, hogy a jelentéstevő kiváló munkát eh, végzett, és eh, várjuk az együttműködést vele. Köszönöm szépen. A Rinyó nevében Dita Csaranzóval következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek én a pozitív hangnemet nagyra értékelem. Fontos az, hogy a parlament és hogy az Európai, Taná- Európai Tanács pozitív üzenetet küldjön a következtetéseiben. Nem csak a csatlakozási tárgyalásokat kell kiemelni, hanem olyan üzenetet kell küldeni, hogy az Európai Unió hajlandó az kötelezettségeit megerősíteni, és hogy hiteles tárgyalók vagyunk nem csak, hogy előre kell vinni a csatlakozási folyamatot, meg kell nézni azt is, hogy konkrétan hogyan tudjuk támogatni ezeket az országokat, hogyan tudjuk őket közelebb hozni az Európai Unióhoz. Az eddig itt tartalmazott jelle, ajánlások mellett említenék még néhány másikat is. Továbbra is olyan, finansz, olyan projekteket kell finanszíroznunk a nyugat-balkáni alapokból, és erősíteni az előcsatlakozási eszközt, amelyek közelebb hozzák ezeket az országot az Európai Unióhoz. A közlekedési infrastruktúra is nagyon fontos szerepet játszik, hiszen ez az importot és az exportot erősíti, lehetővé teszi a régióval. Illetve az igazságügyi, igazságszolgáltatási igazságügyi együttműködés is biztonságosabbá teszi a kereskedelmi kapcsolatokat. A Schengeni eh, kiterjesztést is fel kell vetni, és eh, ezzel fel lehet készíteni az országokat az Európai Uniós integrációra. Hangsúlyozni szeretnénk a jelentésben egy dolgot, amelyet már a néppárti kollégám már kiemelte, az Európai Unió aktívan kell, hogy támogassa Boszniával és Szerbiával a WTO tagságot. Ez néhány dolog, amelyre szeretném, hogyha kitérnénk. Köszönöm szépen! Szárdi úr az EKR részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! mi um, hagyományosan támogatjuk a csatlakozást, az én hazám, úgyhogy azt gondolom én is, hogy az Európai Uniónak egyértelmű jelzéseket kell adni nyugat-balkáni országoknak a csatlakozásra vonatkozóan. Másik oldalon viszont azt is el kell mondanom, hogy meg tudjuk érteni azokat az Európai Uniós tagállamokat, amelyek bővítési fáradtságot éreznek, és azt is értem, hogy miért van ez így. Úgyhogy arra kellene koncentrálnunk, hogy csatlakozás előtt bármelyik új tagállamnak minden kötelezettséget vállalni kell és teljesíteni kell. Üdvözlöm a jelentést, támogatjuk a fő politikai üzeneteit, ez részünkről rendben van. Csak két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy jobban kellene hangsúlyozni a korrupció elleni harcot és a jó kormányzás szükségességét. Tudjuk, hogy ezek az országok komoly problémákkal néznek szembe ezen a területen, a jó kormányzás és a korrupció területén, és nem szabad visszakoznunk, visszakoznunk attól, hogy megemlítsük ezt. Javítani kell a helyzetet a um, kézzelfoghatóan a közeljövőben. A másik dolog, energia egy fontos dolgot ne felejtsünk el a régióban hiányos az energiaellátás. Az elsődleges és legfontosabb ezen országok számára az, hogy az energia szegénység ellen fel tudjunk lépni. Azt hiszem, hogy itt hatalmas potenciál eh, van az energiaágazatban. Ez valódi a több országot bevonó megközelítésen keresztül, a déli gáz folyosón keresztül, vagy a megújuló energiaforrásokon keresztül valódi motorja lehet az együttműködésnek, és hangsúlyoznunk kellene ezt a véleményben alaposabban. De ettől eltekintve szerintem ez rendben van, ez a vélemény. Biztos vagyok benne, hogy pozitív eredményre jutunk. Köszönöm szépen, nincs további hozzászólás, akkor Kovácski úr a bizottság részéről. Ne, pillanat, pillanat, még valaki szeretne hozzászólni a parlamenti képviselők részéről? Igen, igen, néhány szóban, elnök úr, ez egy olyan véleménytervezet, amely árnyaltabb, mint az AFET szakbizottsági, Az AFET jelentésében vannak azért provokációk is. Itt azt mondják, hogy, hogy minősített többségre térjünk át a csatlakozás esetében, ami azért mégis néhány ország számára arculcsapás. Azt gondolom, hogy most egy olyan vitát folytatunk éppen, ami magáról a bővítésről szól, hogyha az egyetlen projekt az lenne, hogy szüntelenül bővítkedjük az Európai Uniót végtelenül, és anélkül, hogy feltennénk ennek az értelmének a kérdését, egyes országok, mint például Franciaország is, hát ezzel nem tudnak egyetérteni, hogyha Európa csak egy nagy piac, akkor lehet bővítgetni, bővítgetni, bővítgetni végtelenül, de hogyha Európa egy politikai projekt, akkor mégiscsak beszélni kellene erről, mert számos országban, hát én jobban ismerem az alapító országokat, mint a többi országot, de ezekben az alapító országokban legalábbis ezek a bővítési hullámok, hát azért mégiscsak kérdéseket vetnek fel, aggodalmakat, félelmeket, Úgyhogy emiatt be kell vallanom, hogy ezzel kapcsolatban óvatosnak kellene lenni. Egyébként persze természetesen a Balkánhoz való kapcsolatunk és kötődésünk nagyon fontos, a kereskedelem nagyon fontos ezzel a régióval fel lehet, de hogy, de hogy általánosságban a bővítést örökké, örökössé lehet tenni szünet nélkül, ebben nem vagyok biztos. Köszönöm szépen, most az Európai Bizottság szó. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit! néhány megjegyzés az Európai Bizottság megközelítésével és munkájával kapcsolatban, ezen régiót tekintve. E, ennek az évnek az első felében folytatjuk az eddigi e, évek óta tartó munkát. Idén most főleg három dologra koncentrálunk. Ön említette, a, ön említették a február elején elfogadott felülvizsgált bővítési metodológiát, aztán szeretnénk Albániával és Észak-Macedóniával megkezdeni a csatlakozási tárgyalásokat, illetve dolgozunk egy olyan javaslaton, eh, mely egy Európai Bizottsági eh, kommunik- eh, kommunikációra vonatkozik, egy alapvető érdemi beruházási terv a régió számára. Reméljük, hogy ezt a Zágarábi csúcs találkozón májusban tudjuk bemutatni. A gazdasági beruházási terv nagy hangsúlyt fektet nem csak a gazdasági beruházásokra és a gazdaság szereplőinek támogatására, hanem nagy hangsúlyt fektet a jogállamiságra is, illetve ennek egy nagyon fontos zöld eleme is lesz. Ezt eh, verbatim módon az Európai Uniós eh, zöld eh, egyezményről szóló nyilatkozatban említettük. A regionális együttműködést tekintve ez a terv sikerének szerves része. Lehet, hogy látták, vagy olvasták azt, hogy van egy világbanki tanulmány, amely arról szól, hogy akár 6-7 százalékpontos GDP növekedést is ok, hozhat a nyugat-balkáni régió, régió bekapcsolása a közös piacba. Igyekszünk a regionális gazdasági térségen dolgozni, kereskedelem, beruházás, mobilitás és digitális agenda. Ezen a négy pilléren nyugszik ez, ez a többéves éves cselekvési tervben állapodtunk meg ebben 2017-ben a berlini csúcson. A szabadkereskedelmi telet a CEFTÁN alapul előrelépésre került sor ezen a területen néhány egyezmény megkötésével. a regionális gazdasági piaci terv, illetve a többéves cselekvési terv a beruházásokra koncentrál, közös beruházási sztenderdek meghatározásával operál, hogy a nyugat-balkáni partnerek a bilaterális beruházási eh, szerződéseik megtárgyalása során ezekre támaszkodhassanak, hogy az Európai Uniós legjobb gyakorlatok irányítsák őket. Itt sikerült előrelépést elérni, folytatjuk a magán ágazat támogatását a régióban, illetve az elmúlt eh, időszakban több mint 320 millió euró volt a regionális támogatáshoz való hozzáférés, ez magántőkét eh, generált, mégpedig 3,7 milliárd euró értékben és egy garancia eszközt ajánlottunk a régiónak, ez 150 millió eh, értékű, és tízszeres áttételes hatása lehet. Az új pénzügyi perspektívában, többéves pénzügyi keretben azt gondoljuk, hogy a Nyugat-Balkára ki lehet terjeszteni a beruházási tervet, és ezzel az nyugat-balkáni beruházásokat támogatni tudjuk. Az összeköttetési vagy konnektivitási projekt kiterjesztése is felmerült. 2014 óta a nyugat-balkáni beruházási keretben olyan projekteket támogattunk, amelyek 880 millió értéket tesznek ki, és aki 3,2 milliárdnyi áttételes hatást értek el magánberuházások szintjén, kulcsfontosságú konnektivitási projektekre, vasúti összekötetés, energia és főként közúti összekötetés, közúti infrastruktúra. Ez folytatódik, és az új kommunikáció része is lesz. Végül pedig, ami a zöld agendát illeti, azt javasoljuk, hogy a lehető legjobban igyekezzünk tükrözni az európai zöld megállapodás elemeit, és ezeket a valósághoz is próbáljuk igazítani, a helyszíni nyugat-balkáni valósághoz. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, ez a zöld megállapodás, ez is egy ilyen misztikus dolog, mindenhova kinyújtja a csápjait, de sehol nem megfogható pontosan. De persze semmi kifogásunk az ellen, hogyha a partnerségek, az együttműködések zöldülnek. Rambolt úr következik. Elkásztól. Good morning. Um... Jó reggelt kívánok! A bizottsági kollégák több mindent említettek már, úgyhogy ezt nem ismétlem el. Én inkább egy-két háttérinformációval szolgálnék azokhoz a javaslatokhoz, amelyeket az INTA tett. Tehát ugye mit építsünk be az állásfoglalási indítványba címen. Egy-két témát azért megemlítenék, amire a bizottság felhívta a figyelmet. Az LKS szempontjából Fontos, hogy a csatlakozási tárgyalások megnyitását ugye támogatjuk Albániával és Észak-Macedóniával. A két tagjelölt megtette, ami szükséges, tehát remélhetőleg sikerül konszenzust találni és megnyitni a tárgyalásokat. A módosított módszertan, amelyet a bizottság letett az asztalra, figyelembe veszi az álláspontokat a tanácsban, és jól tükrözi ezt az egyensúlyt. Úgy gondoljuk, hogy a bővítési folyamat modernizációja és a csatlakozási tárgyalások megnyitása párhuzamosan kell, hogy bonyolódjon. A, négyes, a javaslatok négyes pontjára szerettem volna még kitérni, ami ugye azt illeti, hogy Szerbia aláírt egy szabadkereskedelmi megállapodást az Eurázsiai Gazdasági Unióval, mert ez ugye bizonyos aggályokat keltett, azt hiszem ezekben, ezeket osztjuk azzal kapcsolatban, hogy harmadik szereplők megjelennek itt a régióban. Hát Szerbia nyilván beléphet más országok szervezeteibe az EU csatlakozás előtt, viszont teljesítenie kell a kötelezettség vállalásait a stabilizációs és csatlakozási megállapodáson belül, tehát ezt esetenként értékeljük. És a csatlakozási tárgyalásokon belül Szerbia megígérte, hogy a sikeres csatlakozás napján minden ilyen megállapodásból kilép amelyet kötött. Egyébként ez a szabály minden tagjelölt országra vonatkozik, amely az EU-hoz csatlakozni kíván. Érdemes megemlíteni, hogy a valódi gazdasági kereskedelmi hatása ennek a megállapodásnak, amelyet Szerbia kötött, eléggé korlátos. És a meglévő oldalú megállapodásoknak úgy általában eléggé szerény a jelentősége az EU és Szerbia közötti kereskedelem sokkal komolyabb. Az EU a Szerbia kereskedelmének 63%-át adja, miközben az orosz féle folytatott kereskedelem 10% alatt van. Ami a befektetéseket illeti, az EU-ból érkezőek több mint tízszeres az orosz befektetéseknek, tízszeresét jelentik az orosz oldalról érkező befektetéseknek, ezt csak azért érdemes kiemelni. Aztán az összeköttetés, a regionális együttműködés is felmerült a hetes pontban. Én azt szeretném kiemelni az LKS szemszögéből, hogy mind a kettő nagyon fontos. A regionális stabilitás szempontjából ez egy fontos tényező, ami a kétoldalú nehézségek feloldásában is segít a nyugat-balkáni térségben és általánosságban is. A kölcsönös megértéshez és együttműködéshez járul hozzá. Aztán a tízes pont. Esetében ugye volt arra javaslat, hogy az energia kommun közösség összes rendelkezését hajtsák végre az érintettek. Szeretném kiemelni, hogy ez mennyire fontos. Bizonyára tudják, hogy mi, mik ezek a követelmények. Szerbia Gas és Jugorosz Gas cégek állami támogatása megszűnik, a kivételek megszűnnek, különösképpen azok az intézkedések, amelyek a likviditást növel, növelik, és garantálni kell harmadik partnerek hozzáférését is az új kapacitáshoz, és biztos mindenki tudja, hogy a júniusi tanácsi következtetések kihangsúlyozták azt, hogy Szerbia energiapolitikáját az EU vívmányaihoz kell, hogy igazítsa, különösen a gáz terén. Ezt reakcióként mondom arra, amit az egyik képviselő megfogalmazott, már mint aggályokat. Köszönöm szépen, és akkor előadónknak visszaadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának a nagyon értékes észrevételekért, és örömmel várom a módosító indítványokat, a konkrét nyelvi megfogalmazás javaslatait, és én is természetesen készítek majd módosítókat, ezzel további gondolatokkal kiegészítve, tehát nyilván olyan új elemekről van szó, amelyek a kezdeti tervezetben nem kerülhettek bele. Szerintem nagyjából egyetértünk, esetleg ellentmondás lehet a négyes ponttal kapcsolatos vélemények tárháza, tehát hogy hogyan is kezeljük ezt a csatlakozást az Eurázsiai Vámunióhoz. Hát őszintén megvitatjuk majd ezt, és biztos vagyok benne, hogy megállapodásra tudunk jutni. Köszönöm mindenkinek, a bizottságnak és az LKS-nek is. Köszönöm szépen a módosítók határideje február 24, ugye, ha jól tudom, és szintén déli 12 óra. Nagyszerű, és aztán majd márciusban szavazunk. Most pedig a tizedik napi rendi pont következik, ami pedig az általános vámpreferencia rendszerről szóló jelentés bemutatása. Ha jól tudom, a mai napi rendünkön, ugye ez is egy nagyon fontos pont, ha jól tudom, 71 ország élvezi ennek az előnyeit, mármint a GSP rendelet előnyeit, és nagyon sok fejlődő ország van közöttük, nehéz helyzetben lévő fejlődő ország, amelyek számára ez fontos támogatást jelent. És az ő növekedési stratégiájukat ez támogatja. Vannak olyan országok, ahol a kötelezettségvállalások részletesebb értékelésére van szükség, ugye a GSP Plus esetében több munkaanyagot kaptak a kollégák, Kambodzsa, Myanmar, Banglades helyzetéről. Tehát most nem csak a helyzetfelmérés miatt fontos ez, hanem azért is, mert a GSP rendszer reformja érkezik majd el, és a bizottság a javaslatát valószínűleg 2021-ben fogja letenni az asztalra a jelenlegi rendelet, ugyanis 2023-ban jár le. Tehát ezt is figyelembe kell venni majd, amikor a GSP rendszerről beszélünk, tehát hogy ez a rendelet módosul itt van velünk a bizottság, illetve az LKS e képviselője. Mindkettejüknek meg fogom adni a szót. Összesen 15 percük van. Kérem, hogy ezt a 15 percet osszák el egymás között. Először a kereskedelem és fenntartható fejlődés, a GSP rendszerért felelős osztályvezető helyettes Aline Bolcsuk következik, tessék. Good morning, members of the European Parliament. Jó reggelt, tisztelt képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon örülünk annak, hogy itt lehetünk önökkel, hogy eszmét cseréljünk az általános vám kedvezményről szóló jelentés kapcsán. Harmadik alkalommal készítünk ilyen jelentést a jelenlegi rendelet keretében, ezt a tanácsnak és az Európai Parlamentnek február 10-én küldtük ki. A jelentés valóban foglalkozik a 71 kedvezményezett ország helyzetével, különösen arra a 9 GSP plus országra, illetve három fokozott szerepvállalás alá tartozó országokra, amelyek a fegyverek kivételével minden Everything But Arms egy rendszerben működnek. Először is említsük meg a gazdasági szempontokat, a GSP rendszert, Azért hozták létre, hogy az országok nemzetközi kereskedelembe történő integrációját, illetve gazdasági fejlődését elősegítse. A gazdasági adatok nagyon sikeresek ugyanis azt mutatják, hogy 2017-ben és 2018-ban az EU-ba irányuló export a e 71 kedvezményezett országból közel 184 milliárdra emelkedett, ebből 70 milliárd a GSP rendszeren belül került regisztrációra lehető eddigi legnagyobb összegként. az export értéke növekedett, miközben a kedvezményezett országok száma 90-ről 71-re csökkent. A gazdasági adatok különösen relevánsak a legkevésbé fejlett országok esetében. A statisztikák azt mutatták, hogy az EU a kevésbé fejlett országokból kétszer annyit imp- exportál, mint amennyit ezek az országok a világ többi részére exportálnak. Tehát ez egy olyan rendszer, amelyet a kevésbé fejlett országok nagyon jól ki tudnak használni. Egy másik elem, amit szerettem volna hangsúlyozni, az az, hogy bizonyos országok viszonylag vagyonossá váltak, így kiléptek ebből a rendszerből. Összesen 11 ország van, amely kilépett ebből a rendszerből, és valószínűleg tovább fog csökkenni a kedvezményezett országok száma. Ez tulajdonképpen szintén igazolja a rendszer sikerességét, ugyanis ezek az országok felső-közép szintű bevételt értek el, a Világbank így azonosította őket, tehát akkor automatikusan kikerülnek a rendszerből. Egy másik elem, ami megjelenik a jelentésekben ez a GSP fenntartató fejlődéshez való hozzájárulása. Talán tudják, hogy különösen a GSP Plus esetében van egy kötelezettség, hogy 27 egyezményt kell végrehajtani emberi jogok, munkajogok, jókormányzás, környezetvédelem terén. Azt láttuk, hogy a rendszeres monitorozáson párbeszédeink, a kérdőívek, amelyeket rendszeresen küldünk ezeknek az országoknak, eredményeket hoztak, és néhány példát is tudnék említeni. Például a gyermekmunkával kapcsolatban azt tapasztaltuk, hogy Sri Lanka például egy eh, gyermekmunkamentes zónát hozott létre, és képes volt az országban csökkenteni a gyermekmunka mértékét 1%-ra 16%-ról. És kötelezettséget vállalt arra, hogy 2022-re egyáltalán nem fog gyermekmunkát alkalmazni. Bolíviát is meg kell említenem, amely az Európai Unió részéről gyakorolt nyomásnak köszönhetően felülvizsgálta gyermekmunkával kapcsolatos törvényeit, és elfogadta az imp- azt a nemzetközi standardot, hogy a munkavállalás alsó korhatára 14 évben állapítja meg Mongólia és figyelembe vette GSP Plus monitoring misszió ajánlásait. Az alapvető jogokat is megemlíthetném, Kirgizisztán, amely az utolsóként csatlakozott a GSP Plus rendszerhez, komoly jogalkotási előrelépéseket ért el az emberi jogok terén, és a veszélyes munkák felsorolását is frissítette annak érdekében, hogy a veszélyes gyermekmunkát megszüntesse Pakisztán, olyan törvényeket fogadott el, amelyekkel a nők és a gyermekek jogait védi, a becsületgyilkosságokat, a transznemű személyek védelmét is biztosítva. Az Európai Uniós ipar is jelentős hozzájárulással bír, ugyanis amikor ezek a vállalatok befektetnek ezekbe az országokba, nemzetközi standardokat hozzák magukkal, amelyeket az országnak teljesítenie kell. Egy másik elem, amit szeretnék megemlíteni, hogy ez a jelentés indítja be a következő monitoring ciklust, 2020-ban indul ez, és ebben a monitoring ciklusban az aggasztó területekre fogunk központosítani, amelyeket e, a jelentésben is megtalálnak. Erre példát mondhatnék. Azt tapasztaltuk, hogy különösen a Pakisztánban és a Fülöp-szigeteken tapasztalható média szabadság csökkenése. Aztán a halálbüntetésre vonatkozó törvények tekintetében vannak olyan beszélgetések, például Sri Lanka, Mongóliában, Fülöp-szigeteken, hogy vissza helyezik, hatályossá teszik újra ezeket a törvényeket. Illetve a gyülekezési és szervezési szabadságot is érintik ezek a törvények. Nagyon fontos eh, kihívások állnak előttünk, hogyan fogunk ezekkel eh, foglalkozni, hát úgy, hogy prioritási kérdéseket határoztunk meg, és országonként ezekre fogunk központosítani a jelentésünkben, és ez ország szerinti lebontásban szerepel. Monitoring missziókat fogunk folytatni, politikai párbeszédeket, és minden évben kérdőíveket küldünk ki. Említettük ezen kívül, hogy a jövőbeli GSP rendeletterületen is elkezdtünk dolgozni, és a levont tanulságokat is majd ebben fel tudjuk használni. Mi, még mielőtt Jaisznek megadom a szót, illetve mielőtt az a külügyi szolgálatnak megadom a szót, Banglades, Kambodzsa és Myanmar esetében szeretném a következőket kihangsúlyozni. Kambodzsáról délután fogunk majd külön beszélni, úgyhogy akkor majd részletesebben meg tudjuk mutatni önöknek a lefolytatott vizsgálat eredményeit, de szeretném elmondani, hogy a bizottság egyre inkább hajlandó arra, hogy a GSP rendszert ne csak arra használja, hogy ösztönözze az országokat a standardok frissítésére, hanem arra is, hogy ezt egyfajta büntetésként használja, és a preferenciákat, illetve a kedvezményeket megszüntesse, hogyha a jogsértések hosszú ideig fennmaradnak. Köszönjük az Európai Parlament aktív szerepvállalását, ugyanis az önök által kifejtett multiplikátor hatás nagyon fontos, hiszen önök is elutaznak ezekbe az országokba, és ugyanazt az üzenetet továbbítják, amit mi magunk is a monitorozásunkon keresztül, és természetesen várjuk a további együttműködést. Köszönöm, köszönöm, mondja az elnök. Most pedig akkor az EKSZ nevében Gusz Hutin úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a tisztelt képviselőnek és az INTA titkárságának, hogy ezt a vitát lefolytatjuk ma. A 2020-as közös jelentés, amit a bizottság és a főképviselő Borrell úr készített, tanúbizonyságot ad arról, hogy a DG Trade, a DG Employment, hiszen a munkavállalói jogok, emberi jogok és az EKS között, és bizonyítja, hogy a GSP milyen multiplikátor hatással jár az EU külpolitikája tekintetében. Február 10-én a főképviselő azt mondta, hogy a kereskedelem az Európai Uniónak az egyik legfontosabb eszköze ahhoz, hogy az emberi jogokat, a munkavállalói jogokat, a jó kormányzást támogassa, amelyek a fenntartható fejlődés alapjai világszerte. Elmondhatnám, hogy az elmúlt hat évben a GSP különösen fontos eszközé vált a külpolitikai eszköztárunkban. Talán a legeredményesebb külpolitikai eszközünk, amit jelen pillanatban az Európai Unió fel tud használni az emberi jogok és a munkavállalói jogok érdekében. A GSP Plus és az Everything But Arms eszköz különösen fontos volt politikai és emberi jogi párbeszédeink szempontjából egyaránt, illetve a helyszínen tevékenykedő aktorok tekintetében is, akik az emberi jogokért, környezetvédelmi jogokért küzdenek. Emlékeztessünk arra, amik itt a szakbizottságban mondtunk 2018-as jelentésünk kapcsán, akkor a DJ Employment főigazgatója azt mondta, hogy a piachoz való általános hozzáférés felelősséget is von maga után a nemzetközi megállapodások és egyezmények végrehajtása előfeltétele annak, hogy valaki ebben a rendszerben maradhasson. 2018-ban az is elhangzott, hogy ha aláírnak egy szerződést, az nem jelenti azt, hogy végre is hajtják a szerződést. Ezt önök is jól tudják, hiszen elutaztak számos országba. Az előrelépés, előrehaladás a GSP plusz, a GSP kedvezményezettek esetében általában fokozatos folyamatról beszélhetünk, lassú előrelépésről. A GSP, a GSP Plus és az Everything But Arms az EBA hosszú távú támogatást jelent. Térjünk rá most a jelentésre. A jelentés és az a tíz szolgálati munkadokumentum, amelyet kiadtunk, ez a 12 kedvezményezett országra vonatkozik, illetve Everything But Arms országra. A jelentés egyértelmű, egyenes, és azt hiszem időnként reményteli időnként azonban Nehéz olvasmány lehet az olvasó és az érintett országok számára egyaránt. Tudjuk, hogy vannak kihívások. A jelenlegi 71 kedvezményezett országban, például a civil társadalom, médiaszabadság, igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, kiskorúak jogai, halálbüntetés és a társulási szabadság tekintetében egyaránt. Fokozott monitorozást folytatunk ezekben az országokban, különösen ami az emberi jogokat és a munkavállalói jogokat illeti. Ahogyan a bizottság is elmondta, a jelentés először tartalmaz külön szolgálati munkadokumentumot Kambodzsáról, Myanmarról és Bangladesről. Talán tudják, hogy ennek mi az oka, miért kezdtük el a megerősített szerepvállalást. Azért, mert annyira súlyosan megsértik az ENSZ és az ILO egyezmények szabályait. A második oka pedig az, hogy ezen jogsértésekkel kapcsolatban fennálló súlyos aggályok, amelyeket az ENSZ, az ILO, a nemzetközi közösség, az Európai Parlament, a civil társadalom, az emberi jogi jogvédők és a szakszervezetek megfogalmaztak. A 2020-as jelentés gyorsan összefoglalva, azt mondhatnánk, hogy kivétel nélkül a kormányok nagyon komoly szerepvállalásról tettek tani, az EU-val és a monitor tevékenységünkkel előrelépést sikerült elérni általában, sőt általánosságban lassú eredményeket látunk, de fogható eredményeket, és a DJ Trade számos eredményt elmondott az imént, különösen a gyermekmunkával kapcsolatban, de kivétel nélkül ezek az országok komoly kihívásokkal néznek szembe, amikor az alapvető egyezményeket hajtják végre. A 2020-as jelentésben a bizottság, a DG Trade és a DG Employment és az LKS a kihívásokat, illetve az aggasztó problémákat is Ezeket egyértelműbben fogalmaztuk meg a jelentésben, és rávilágítottunk azokra annak érdekében, hogy erősítsük a érzését annak érdekében, hogy az országok intézkedéseket és politikákat valósítsanak meg, ez tulajdonképpen egy kinyilvánítása annak, hogy az Európai Unió mit vár az országoktól ahhoz, hogy az egyoldalú vámkedvezményeket élvezhessék. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig a szakbizottság képviselői következnek, ugyanis a GSP állandó jelentéstevője a Brexit miatt eh, kilépett a parlamentből, de most azért a jár, árnyék jelentéstevőket meg fogjuk hallgatni, és Kelly úr az első a néppárt részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottság hozzászólását. Először is hadd mondjam el, hogy nagyon fontosnak tartom e- ezt a vitát. A fenntarthatóbb fejlődés a kereskedelemben is meg kell, hogy valósuljon lehetőségeket kell teremteni a kereskedelmi beruházásoknak, ez egy fontos eleme a kereskedelem politikának, és hozzájárul a globális szegénység elleni küzdelemhez. Ezt jobban meg kell erősíteni, az Európai Unió prominensebb szerepet kell, hogy ebben játszon. Emellett azt gondolom, hogy a Brexit után azt a kérdést kell feltenni, hogyha nem lenne Európai Unió, akkor mi lenne? Hát az egyes tagállamok el tudnák érni azt, amit az Európai Unió elért? A válasz valószínűleg nem. Az, hogy nem, tehát ezt le tudatosítani mindenkiben. Everything but arms, GSP, GSP+, plus, ezekkel igyekszünk támogatni a globális kereskedelmi, kereskedelmi politikát, ezt az én frakcióm támogatja. A GSP kedvezményezetjei hatalmas előrelépést értek el az elmúlt időszakban. Az import értéke az Európai Unióba 17,2%-kal növekedett a GSP országokból, és hogyha a legkevésbé fejlett, illetve legszegényebb országokat nézzük, ezek több mint kétszeresen részesednek ebből a volumenből. 2,2 4%-hoz képest. A, nem szabad a hiányosságokat sem elfelejteni. A GSP Plus országok aláírták a Párizsi Egyezményt, de lá- és látjuk, hogy előrelépésre kerül sor, mint a gyermekmunka elleni fellépés, a minimális munkakor, a halálbüntetés eltörlése és a fogyatékossággal élők helyzetének javítása mindenképpen pozitív. Azonban Kambodzsa idő idéglenes kivonulása azt mutatja, hogy nem minden működik úgy, ahogy mi azt szeretnénk. Még mindig vannak problémák, problémák, az egyesülési szabadság és az egyre szűkülő civil társadalmi lehetőségek miatt. A GSP ennek ellenére a legnagyobb részben jól működik, lehetővé teszi, hogy az országok beruházásokat vonzanak be a globális értéklánc láncot megerősítik, és azt kérem, hogy az Európai Bizottság a visszaesések monitorozásában legyen résen, és Kambodzsával, konkrétan Kambodzsával kapcsolatban látjuk azt, hogy ez az utolsó lépés, az utolsó eszköz, amihez folyamodhatunk a, a, azon országokkal eset, országok esetében, amelyek nem tartják be a szabályokat. Nagyon fontos, hogy a jogszabályok betartása megtörténjen, a huma, az emberi jogok betartatása megtörténjen. Ez az eszköz fejlesztési eszköz. Nem várhatunk ezektől az országoktól tökéletességet, de azért sokat lehet tenni az előrelépésért. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy a polgárok számára nagyon fontos, hogy ők is tudják, hogy ez tud, ez, ez működhet, de munkahelyeket lehet teremteni, életminőséget javítani, javítani az emberi jogi helyzetet ezekben az országokban a kormányokra helyezett nyomásnak köszönhetően. Végül pedig segíthetünk nekik, segíthetünk nekik abban, hogy eljussanak oda, hogy a Párizsi Egyezményt aláírsák. Nem tudom, hogy a polgárok erről tudnak-e. Köszönöm. Köszönöm szépen. A szociáldemokraták árnyék jelentéstevője nincs itt, úgyhogy Katlinnak adom meg a szót. Brexit és a helyek újraelosztása, ez a mi frakciónkat is érinti, új emberek jönnek, mások elmentek, az árnyék jelentéstevők nem tud itt lenni, én helyettesítem, azzal kezdeném, hogy a jelentés szociáldemokrata, vagy szociogazdasági szempontból bizonyos fontos elemeket tartalmaz. A kereskedelem növekedett, javulás, ért, javulást értek el a jövedelem és a munkahelyteremtés szintjén. De hogyha az afrikai országokat nézzünk, amelyek hát elmaradott tudtak, vagy behozni valójuk van. Itt nem ilyen rózsás a kép. Ambíciózus Afrika stratégiára van szükség, fontos kereskedelmi fejezettel. Aztán a fenntarthatósági szempontból is vannak itt pontok, a felelős el, um, beszállítói lánc, vagy ellátási lánc nagyon fontos az Európai Unió számára, és ebben, ennek elérésében mindenképpen pozitív ez a rendszer. Kelly úr, illetve az Európai Bizottság képviselőinek is mondom, hogy hatalmas kihívások vannak még előttünk az emberi jogok szintjén. Az Európai Bizottság múlt héten fontos lépést tett Kambodzsával kapcsolatban bizonyos kereskedelmi preferenciákat felfüggesztett. Ez egy fontos lépés, de még nem elegendő. Tudni szeretnénk, hogy az Európai Bizottság hajlandó-e tovább lépni. Két esetet szeretnék fölvetni, az egyik a Fülöp-szigetek. Itt az országjelentésben néhány aggasztó dolog merül fel, például a kábítószerháború, az emberi jogi jogvédők elnyomása, illetve az egyre csökkenő civil szféra súlyos emberi jogi jogsértéseket vetett fel az ENSZ, és az a kormány nem, nem vállalta a felelősséget, ezért, illetve nem volt hajlandó együttműködni ezek kivizsgálásában. 2018-ban született egy jelentés, kérdezem, hogy az Európai Bizottság mit, kívánt, mit tett annak érdekében, hogy a Fülöp-szigeteki emberi jogi jogsértések megszűnjenek. Aztán a második eset Myanmar, már itt is egy olyan országnak adunk kereskedelmi preferenciákat, amelyet népírtással vádolnak, súlyos emberjogi jogsértések merültek fel, célzott korlátozó intézkedésekről van szó. Három és fél évvel a válság kirobbanása után itt az ideje, hogy ezek, ezekhez folyamodjunk. Aztán más esetek is vannak, mint például Sri Lanka. Általánosságban Két fontos ügyben kérem az Európai Bizottság véleményét. Az eredménytáblát hogyan lehet a legjobban kihasználni, a GSP plusz országokat, hogyan lehet arra ösztönözni, hogy a, e, a kötelezettségek betartásáról részletesebb beszámolót adjanak, illetve hogyan tudjuk a KKV-k számára e, a feltételeket javítani és egységes feltételeket biztosítani. Köszönöm. Köszönöm. Rinyó. Köszönöm szépen, Bent. Köszönöm szépen az Európai Bizottság képviselőinek, mondja Vedren asszony. Ön beszélt az SPG rendszerről, ez, nagyon szükséges, az új érté, a mi értékeink védelme, a, növe, a növekedés motiválása eh, fontos ebben. A jelentéstevő, jelentéstevő pozitív eh, lépésekről beszélt, de vannak azért érzékeny eh, esetek is egyes országokkal kapcsolatban. Ez a kérdés azt mutatja, hogy nagyon fontos után követni ezeket a kapcsolatokat, Feltettem magamnak a kérdést, hogy az Európai Parlament milyen hozzáadott értéket szerepe, értékkel rendelkezik. Szeretném, hogyha a mi intézményünk jobban bevonódna ebbe a folyamatba. Az önök jelentése két év, erre szól. Új parlamenti képviselő vagyok, úgyhogy kérdezem, hogy miért két éves jelentés ez? Számos témában éves jelentések vannak, nem lehet ebben is ezt készíteni és általánosságban pedig az Európai Unió eh, delegációi a partnerországokban hogyan lehet őket jobban bevonni, hiszen eh, ők is szerepet játszhatnak. Aztán a klímaváltozás eh, kérdése. Itt is vannak-e ambíciók arra, hogy szigorúbb célokat határozzunk meg ilyen, ebben a fontos kérdésben. Köszönöm. A zöldek következnek. Köszönöm szépen, eh, Kavacini asszony. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, eh, amit eh, a jelentést elolvastam. A GSP rendszer, mint olyan, sikernek tekinthető, mert ez a keres, az értékalapú kereskedelmet tükrözi, amely mellett az Európai Unió kiáll, de persze hát lehet ezen javítani. A jogszabályalkotás felülvizsgálata, a jogszabályok felülvizsgálata lehetőséget ad arra, hogy felvessük a pozitívumokat. Van-e, vannak-e statisztikák az export feldolgozó zónákra vonatkozóan, itt munkavégzési, illetve környezetvédelmi sztenderdek betartását követeljük, de ezen sztenderdek dömpingére kerül sor, ezt mi is tudjuk. Van-e erről adat, és hogyan kívánják ezt kezelni? Van, van-e valami olyan címke például, amit ezekre a termékekre tesznek rá, melyek ezekből a zónákból jönnek, vagy, vagy van-e valami elképzelés erről? Illetve a diversifikáció, mint probléma felmerül a leg a legfőbb ágazat, amely ebből e, profitál, ez a textilágazat, illetve a ruházati ipar. Hogyan lehetne elérni a gazdasági diversifikációt? Aztán kollégám említette, hogy van egy régi új jelenség, a civil társadalom eh, visszaszorulása. Ez egyre rosszabb, Kérdezem, hogy hogyan le, milyen lehetőségek vannak itt, hogyan lehet nekik segíteni, milyen eszközökkel, hogyan tudjuk ezt visszafordítani. És emlékeztetni szeretnék még mindenkit az előző parlament állásfoglalására, amely szintén a GSP reformmal foglalkozott, és a környezeti sztenderdek javulására helyezte a hangsúlyt, hogyan lehet a eh, környezetvédelmi és klíma eh, témát bevonni a GSP rendszerbe jobban. Köszönöm szépen. Ima Daniels, Rodi Espinero asszony. Köszönöm szépen. Én először is szeretném jelezni, hogy a GSP rendszerét nagyon pozitívnak tartom. A jelentésről azt gondolom, hogy nagyon teljes, ugye országok szerinti lebontást is tartalmaz, és néhány kérdésem azonban lenne a bemutatott jelentéssel kapcsolatban, illetve hogy milyen fejlesztésekre van, javításokra van szükség a rendszer reformjával kapcsolatban. Konkrét kérdéseim vannak, tehát 37,5%-a az importoknak a GSP Plus rendszerben zajlik. Én azt gondolom, hogy ez alacsony arány, hogyha megnézzük, hogy növekedtek az importok, azonban, hogyha a GSP Plus országokból származó importtal összehasonlítjuk, a jelentés adatai esetében ugye csak 37,5%-kal beszélünk, szerintem ez viszonylag alacsony arány. Másrésztről pedig azt is kiemelik, hogy jelenleg a 71 kedvezményezett országból van 38 afrikai ország. Azonban az importjuk értéke továbbra is nagyon alacsony, és elsősorban a textilágazatra koncentrálódik. Ezzel kapcsolatban és csatlakozva Kavacóni asszony kérdéséhez, mit lehetne tenni azért, hogy ezen országok gazdasági diversifikációját segítsük, hogy a kapacitálás, tehát a felkészítés, a készségépítés annak érdekében, hogy megfelelő gyártási és vállalkozói szövet kialakuljon, mit lehet tenni ezzel kapcsolatban. Kambodzsa például az általános vámkedvezmények visszavonása által érintett ország, miért kellett ennyi, ilyen hosszú idő, hogy meghozzák ezt a döntést, hogy hatályba lépjen ez. Ugye Van Brent asszony utalt arra, hogy milyen rettenetes helyzet alakult ki a Fülöp-szigeteken, Myanmarban, és még mindig részt vesznek ebben a rendszerben, és szerintem azt nem érdemlik meg. Ezért kérdezem, hogy ők, önök mit gondolnak, hogy mit gondolnak, hogy mikor jutnak el az emberi jogi jogsértések arra a pontra, amikor már visszavonják ez az általános vámkedvezményt? Myanmarban a népírtás nem elég? Ami pedig a reformot illeti, az új rendszer reformját illeti, ami szerintem nagyon fontos téma. Ebben a tekintetben szeretném tudni, hogy például hogyan lehet figyelembe venni azokat az országokat, amelyeknél van halálbüntetés továbbra is azt fogjuk gondolni, hogy ez az emberi jogok nem alapvető megsértése? Ami azokat az országokat illeti, a, ahol kínzást alkalmaznak, az Európai Unió vezető abban, hogy a kínzás szempontját belevigye a nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokba nem lenne észszerű, hogy azokban az országokban, amelyeket kedvezményekkel támogatunk, abban ligába tartozanak, ahol nem alkalmaznak kínzást? Szeretném tehát tudni, hogy melyek lesznek ezen prioritások tengelyei a szükséges reform tekintetében. Köszönöm szépen. Muchas gracias. Köszönöm szépen. Merci. Bonjour et désolé pour ma venue tardive aussi, les réunions s'enchaînent. Eh, Prikma asszony következik. Köszönöm szépen elnézést, hogy egy kicsit késtem. Ami a kérdéseimet illeti, kérdezném, hogy hogyan lehet értékelni az SP PG pozitív hatását az adott országok virágzására, fejlődésére, hiszen nem tudom, hogy mennyire az exportőrök mennyire vannak tudatában annak, hogy az adott országban mennyire javult az életminőség, a gazdasági helyzet és a Green Deal-t mennyiben veszik figyelembe, illetve mennyire van ez erre jó hatással. A másik kérdésem Kambodzsára vonatkozik, a rendszer felfüggesztésre került ezen országgal kapcsolatban. Erről nyilván fogad, fogunk még beszélni. A helyzet az emberi jogok tekintetében Sri Lankán is jelentősen romlott. Azok, akik ismerik a helyzetet, tudják, hogy a következő választásokig nem fog jelentősen javulni a helyzet, és azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy feltegyük a kérdést, Mit tehetünk ezzel a mechanizmussal kapcsolatban, Sri Lankával kapcsolatban? Nem kellene -e itt is megkongatni a vészharangokat, és, és felhívni a figyelmet arra, hogy itt is javítani kellene az emberi jogi helyzeten. Kávacini asszony a szociális jogokra utalt a gazdasági termelési zónákban hogyan lehet, tervezi-e az, tervezik-e azt, hogy valami panasztételi lehetőséget vezetnek be az áldozatok számára, ezzel is javítva a szociális helyzetet, illetve az emberi jogi helyzetet. Aztán még egy kérdés, a gender kérdése, a nem, nem egy kérdése e, a e, szabadkereskedelmi e, egyezményekben, hogy milyen ágazatokat érintenek ezek, például a cipőgyártás, ott főleg nők dolgoznak, vagy olyan ágazatokról beszélve, ahol főleg nők dolgoznak, érdemes lenne a statisztika szintjén erről is, erre is kitérni. Aztán a gyermekek jogai. Igen, a dolog javul, van előrelépés, de azt is látom, hogy 71 országból ha, hat országot néztünk meg, érdemes lenne a többit is megvizsgálni. Végül pedig ami már a kapcsolatban elhangzott, nagyon sok jelentés készül erről az országról, sokat beszélünk róla. Látjuk, hogy ennek vannak határai, kicsit előbbre kellene lépni. Szeretném tudni az önök véleményét erről. Köszönöm szépen. Részemről nekem is lenne három kérdésem az Európai Bizottsághoz. hogyan, honnan szereznek információt a helyszíni helyzetről. Pakisztánban például alternatív GSP jelentést készítettek a szakszervezetek. Önök részt vesznek a civil társadalommal való egyeztetésben, kapnak-e valódi információt a helyszínről, az érintettektől? Másodszor, az EKS-hez fordulva kérdezem, hogy van-e valami standard formátum arra, hogy az európai delegációk a kapacitás építésben részt vehessenek az adott országokban, vagy ez eseti megoldásokon alapszik-e? Van-e valami standard eljárás? Harmadszor pedig Afrika és a szubszaharai országok, azt hiszem, ezekben, ezek, 30, ezek közül 33 az Everything But Arms státuszt, státuszban van, mások nem, és ez a mindent csak fegyvert nem keret, ez sikertörténetnek tekinthető. És mi van akkor, hogyha egy ország élvezi ezt a státuszt, a szomszédos országa viszont nem? Eh, hosszú eh, vitát folytattam Pascal Lamival és másokkal, végül is abban maradtunk, hogy eh, azt kérjük, hogy minden országra terjesszék ki az Everything But Arms státuszt a szubszaharai térségben. Erről mi a véleményük? Okay, let me cover. Jó, akkor néhány kérdésre eh, kitérnék, ezeket csoportosítanám. mert eh, előfordult, hogy eh, különböző képviselők ugyanazt a kérdést tették fel. Ami a rendszert illeti, és azt, hogy hogyan tudjuk arra ösztönözni az országokat, hogy a nemzetközi közösség és monitorozási szervek által felvetett panaszokat, aggodalmakat vegyék figyelembe. más Sri Lanka és a Fülöp-szigetek kerültek említésre. Abszolút tudatában vagyunk a helyzetnek ebben a három országban, és minden országot egyénileg értékelünk milyen már. Hát miért választottuk ezt, mint megvizsgálandó országot? A kormányjal kiterjesztettük az egyeztetéseket, felkerestük az országot, több helyen jártunk, kérdőíveket küldtünk ki. És finom módon igyekszünk előrelépést elérni nyomásgyakorlással. Ez egy olyan változás azonban, amit elvárunk, ami kulturális gyökerű, hogyan látják a kisebbségeket az országban, a politikai struktúrákkal összefügg ez, még mindig a katonaság ellenőrzi a döntéshozást, választások lesznek ősszel. Úgyhogy ez az egész kontextus rendkívül érzékeny, és nem szeretnénk a konfliktust elmérgesíteni, sokkal inkább eh, enyhíteni szeretnénk ezt, olyan környezetet kialakítani, amelyben a párbeszéd folytatódhat. Úgyhogy egy másik látogatást tervezünk még a választások előtt. Nem csak a rohingyák kérdése merül itt fel, hanem oktatás kérdése a bel, az országon belüli menekülők kérdése. Szóval nagyon hosszú lista ez, és ezt nem lehet egyedül a GPS-en megoldani. ha A tagállamok felé szeretnék egy kicsit fordulni, nekik is vannak, nekik is van felelősségük, milyen már a kapcsolatban sokkal ambiciózusabbnak kellene lenni. Fülöp-szigetek és Sri Lanka. Ezek az országok is eh, szerepelnek a listánkon, eh, sokkal nagyobb eh, odafigyelést igényelnek, de, ez, de mégis itt más megközelítésre van szükség. A, a ajtót nyitva kell hagyni, a párbeszédet folytatni, de közben a nyomást erősíteni, de nem felégetni az összes hidat. Gyakran a látogatásaink során észleljük azt, hogy vannak progresszív erők az adott országokban, és ezeket tudjuk támogatni. Ön említette a, a párhuzamos jelentéseket Pakisztánban például a szakszervezet jelentése, hát ezt mi finanszírozzuk e, a DEFCO e, támogatásán keresztül. A kereskedelemben nem tudjuk finanszírozni, de a DEFCO-val tudjuk olyan projekteket, amelyekkel az NGO-kat erősítjük e, ezen a GSP plusz országokban hogy terjesszék az információt a GSP-ről, hogy bár párhuzamos értékeléseket készítsenek, egyeztessenek a kormányjal, mm, és vázolják fel a nehézségeket. Mik az információ forrásaink? A monitoring szervek, az ENSZ ILO monitoring szervezei, és aggasztó jelentések felmerülésekor sokkal jobban, nagyobb figyelemmel figyelünk ezekre az országokkal, országokra. Egy másik kérdés a parlament szerepével kapcsolatban. A GSP szerintünk egy kollektív igyekezet, az Európai Bizottság, a parlament és a tagállamok együtt kell, hogy ezt megvalósítsák. Parlamenti képviselők többet akarnak tudni egy adott országról, ez előfordul, akár zárt ajtók mögött, akár nyíltülésen hajlandóak vagyunk erről tájékoztatni. Nagyon fontos, hogy ugyanazokat az üzeneteket közvetítsük ezekbe az országokba, ugyanazokat az aggodalmakat vessük fel, ugyanazokat a prioritásokat, hogyha lehet így fogalmazni. Egyetlen ország sem tökéletes, mindegyik nagyon bonyolult, a politikai dinamika és a gazdasági fejlődés szempontjából, de arra kell koncentrálnunk, hogy hol tudunk eh, előrelépést elérni, mert különben csak eh, veszítünk a jelentőségünkből. A civil szervezet visszaszorulása, igen, ezt tudjuk. Afrika. Eh, Afrikával mi lesz? El kell mondjam, hogy eddig annyira nem koncentráltunk Afrikára, ezt be kell vallanom. Sok okból, források hiánya. Egyrészt a GSP Plus-ra koncentrálunk, mert ezek, ezek olyan országok, amelyek belépnek ebbe a programba, akkor együttműködési kötelezettségük van, meg kell engedniük, hogy ellátogassunk hozzájuk, felkeressük őket, bejelent, ez, beszámolókat kell készíteniük. Az Everything But Arms-ban Kambodzsát, Myanmart és Bangladest választottuk ki, mert súlyos ügyek ezek, súlyos ügyek merülnek fel, illetve a kereskedelmi szintjük miatt is. A 36% hogyan indokoljuk azt, hogy ez a kereskedelem politika ez sikeres, annak ellenére, hogy csak 37%-a GSP keretében van. Nos, hadd mondjam el, hogy számos országban a vámmentes kereskedelem sokkal magasabb, csak nem GSP-ben kerül nyilvántartásba vételre. A legtöbb afrikai ország ásványokat, nyersanyagokat exportál, ami amúgy is nulla jó. ez a leg kedvezményezettebb országok keretbe tartozik, úgyhogy összességében az e, legtöbb LDC ország 80-90 százalékban vámmentesen exportál az Európai Unióba. Afrika, Afrika kérdése. Nem felejtjük el, és gondolkodunk rajta, hogy hogyan tudjuk erősíteni az együttműködést, de a gazdasági partnerségi együttműködés is felmerül itt. Bilaterális mm, sínen dolgozunk, ahol és folytatni tudjuk a szabadkereskedelmi tárgyalásainkat. Yes, extending. Aztán whether we can extend everything az Everything But Arms eh, kiterjesztése más országokra. Nos, mi egy szabály alapú rendszerben dolgozunk, egy ország automatikusan megkapja az Everything But Arms eh, eh, rendszert, hogyha LDC ország, tehát legkevésbé fejlett ország. Van néhány ország Afrikában, amely nem LDC ország, ők nem kaphatják meg az Everything But Arms kedvezményt. Köszönöm. Of course we can we, we could not discuss. És természetesen arról nem beszélhetünk, hogy most akkor meg lehet-e adni az ebát, vagy sem az összes szubszaharai övezetben található országnak. Nekem az a meggyőződésem, hogy jogilag ez lehetséges, de az Afrika stratégia, a GSP reformja fontos, hát akkor hallgassuk meg az LKS-t. Köszönöm szépen, elnök úr. Valószínűleg az elnök előjoga az, hogy először az ő kérdésére válaszoljunk. A civil társadalom bevonásával kapcsolatban tudok személyes példákat is felhozni. Több GSP plus EBA eh, misszión vettem részt, Kambodzsába, máshova eh, előtte, alatta és utána, a misszió előtt, alatt és után is a civil társadalmat bevontuk a itteni brüsszeli képviselőkkel, illetve ellátogattak eh, hozzánk, amennyiben eh, tudtak utazni, és a helyszínen is vettük a kapcsolatot, és persze a bizalmasságot mindig figyelembe vettük. Volt, aki az EU delegáció szerepére kérdezett rá. Erről azt tudom mondani, hogy először is az EU delegáció gyakran az első szövegező, gyakran a második szövegező annak, amit olvastak, tehát itt a munkadokumentumokra gondolok az éves jelentéshez. Az értékelésnek nagy része természetesen ENSZ forrásokra is alapul, illetve ILO információkra. és az EU delegáció anyagai is hasznosak. Most különösen itt a harmadik jelentésnél nagy figyelem fordul erre, nem tökéletes minden persze, de minden delegáció vezető a GSP Plus, illetve az EBA országokban odafigyel arra, hogy több információforrása legyen. Hát kapacitásépítéssel kapcsolatos kérdést nem tudom százszerzalékos igennel megválaszolni, de minden kapacitásépítési projektünket az emberi jogi és fejlesztési célkitűzésekhez kapcsoltuk, tehát ugye a demokráciáért és emberi jogokért meglévő EU-s eszköz használatával, a jó kormányzás, albizottságának a bevonásával, és akkor ugye a GSP-ről elhangzott, hogy ez fontos, de korábban az is elhangzott, hogy ez nem azért az a svájci bicska, amivel minden problémát meg lehet oldani, nem csodaszer, hanem sok minden függ az egyéb politikáktól, fejlesztési, külpolitika, restriktív intézkedések, kapacitásépítés, és így tovább. És persze a jelentés nem arról szól, hogy rangsoroljuk itt a kedvezményezetteket, vagy hogy javasoljuk azt, hogy valakitől megvonják a kedvezményes elbánást. A meggyőződésünk az továbbra is az persze, hogy ha romlik a helyzet valahol, akkor meg lehet vonni a speciális bánásmódot. Egyébként Borrell úr nagyon határozott nyilatkozatára emlékeztetném önöket, amikor egy delegátus aktusról volt szó, amely Kambodzsától vonta volna meg a kedvezményezett státuszt, és Borrell úr azt mondta, hogy Kambodzsa megsértette a politikai részvételhez való jogot, illetve a gyülekezési jogot, szólásszabadsághoz való jogot, és sajnos ez más lehetőséget nem e- hagyott az, EU-nak, mint hogy megvonja a kedvezményezett státuszt, mert nem hajlandó az EU szótlanul végignézni az emberek e, elhallgattatását és ezen jogok megsértését. De persze nincs abszolút szabály arra, e, hogy mikor, hogyan kell lépni, ha a munkajogról, az emberi jogokról van szó, tehát hogy mi az a rendszeres, súlyos jogsértés, aminek ez az eredménye, az EBO esetében sem illetve hogy mi az a végrehajtás beli hiányosság egy kedvezményezetnél, ahol így lépni kell. Tehát azért van némi szabad mozgástér, és persze, hogy az Európai Parlamentre is tekintünk, hiszen ez az egyik fontos intézmény, amely útmutatást ad ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, hogy egy ország átlépte ezt a határt, és akkor meg lehet vonni a kedvezményezett státuszt. Korábban már mondtam, hogy azért kiózanító lehet ez a jelentés, rögtön az első oldalra elég ránézni. Nem akarom ezt a Fülöp-szigetekre ráolvasni, de felsoroljuk itt az aggályra okot adó területeket. A halálbüntetés, ugye a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények esetében. Tehát, hogyha ezt újra bevezetnék, akkor ez olyan súlyos jogsértést jelentene, ugye a Nemzetközi Polgár és Szabadsági Jogok Egyezményének a második pontjában, hogy itt muszáj lenne lépnie az EU-nak. Tehát szerintem itt az EU nagyon is világosan jelezte, hogy mit fog tenni, amennyiben ez megtörténik. És ugyanez igaz a büntetőjogi felelősségre vonás a sokor határának. Itt is kifejeztük, hogy ez az egyezmény, a gyermekjogi egyezmény szellemével abszolút szembe megy. Aztán milyen már? ha egy valamit mondhatunk erről a kormányról, akkor azt, hogy legalábbis nagyon komolyan elkötelezte magát. Megkérdezik, hogy melyik párt, hát a, melyik része a polgári, de a katonai részével is folytatunk eszmecserét ennek a kormánynak, akkor is, hogyha részleges az előre haladás, de azért ezt is rögzíthetjük, mert két évvel ezelőtt nem gondoltuk volna azt sem, hogy ezt is hogy ez egyáltalán lehetséges. Az ILO 318. egyezményét ratifikálták, új jogszabályt fogadtak el, a belső hontalanná váltakkal foglalkoztak, és itt tehát sok mindent lehetne mondani. Aztán a Rakai Kacsin, illetve még egy harmadik államban a humanitárius hozzáférést biztosították, és ugye Myanmar kényszerítik arra, hogy a Nemzetközi Büntetőbírósággal működjön együtt, megelező intézkedéseket hajtson végre. És a Fülöp-szigeteknél pedig van egy jókormányzással, jogállamisággal, emberi jogokkal foglalkozó albizottság, amelyet kb. három hete állítottak fel. Még nem határozták meg az első ülés időpontját, de megvan már ez az albizottság, tehát az előrehaladás itt is látható. Ha a Fülöp-szigeteket rangsorolni kéne, akkor mínusz 6. Hát ott mondanék, ugye, a legjobb esetben is, tehát azért nem a legjobban teljesítő államról van szó. Közben, ha adnak nekem még két másodpercet, akkor átnézem a többi kérdést is, ugye a kellő óvatossággal való eljárásról. Emlékeztetnék arra, hogy több tanulmány is készül, a DigiJustice Justice foglalkozik ezzel az ellátóláncban, tehát ezt tudják, egy valamit kell csak világosan megfogalmazni, hogy a jogorvoslathoz való hozzáférés nem tartozik ide, tehát ez nem ennek az eleme. Hozzá lehet ezt tenni, de itt tulajdonképpen a vállalatok eljárásairól van szó, hogy legyenek tisztában a kockázatokkal, és az ezekkel azt, hogy ezeket hogyan kezeljék, vagy szüntessék meg, csökkentsék egy országban. Köszönöm. Azt hiszem, egy-két kérdést talán kihagytam. Kérem, hogy emlékeztessenek, hogyha bármit kifelejtettem volna, egy-két tisztelt képviselőnek nem válaszoltam volna. Köszönjük szépen. Kavacini képviselőasszonynak visszaadnám a szót. Nincs statisztika ezen a területen az egész országra vannak adatok, általánosságban viszont a megközelítésünk az az, hogy a standardok betartásának a feladata az egész országé, a nemzetközi szervezetek iránt is felelősséget vállal, vagy irányában is felelősséget vállal az ország. Nem gondoljuk, hogy elfogadható lenne, hogy az EPZ standardok egy országban alacsonyabbak legyenek, vagy hogy ne tartsák volna be őket, vagy hogy ezek szembe menjenek azzal, amit az ENSZ vagy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet támogat és elvár. Köszönöm, akkor ezzel lezárjuk ezt a napirendi pontot, és nem rendelek el egy órás szünetet, mondja az elnök, hanem csak egy perces szünetet rendelek el, mert a következő napirendi pontunk tárgyalása zárt ajtók mögött történik. Kérem, akik nem jogosultak,